Uh, ladies and gentlemen, um, I think we're ready to... Uh, Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy um, a lovak közé csapjunk, és mindenki megtalálja a helyét, és leül szépen, akkor hozzáláthatunk a mai félnapos ülésünknek. Először is, ha megengedik, szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Remélem, hogy eh, karácsonyi ünnepeket és a szilvesztert mindenki nagyon élvezte, és kipihenve, eh, frissen, munkára készen állnak, ülnek itt a bizottságunkban, hiszen most a fogyasztójogok irányelvével foglalkozunk, az egyik legfontosabb eh, napirendi pontunk ma délután, hogy emlékeztessem önöket azonban arra, hogy négy órakor szavazni kezdünk két olyan véleményről, amelyről mindenképpen szavaznunk kell ma, annak érdekében, hogy az illetékes bizottság foglalkozhasson ezzel. Az egyik az Envy McClarkin jelentése, a másik pedig a Kreitzmann jelentés a, az ITRE eh, bizottságban. Ezen kívül az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek eh, témájában második olvasat eh, során folytatott tárgyalások eredményéről kerül beszámolásra illetve az e, európai szerződési joggal kapcsolatban az Peter Mayer e, véleményét is meghallgatjuk. Azonban még mindenek előtt az európai költségvetés kapcsolatban lenne bejelenteni valóm. Sádemóze előadunk sajnálatos módon nem lehet ma közöttünk, azonban a képviselő asszony arra kért, hogy adjam át önöknek eh, a következő híreket. A költségvetési tárgyalásokat eh, illetően a mi szabizottságunk javaslatait vagy kéréseit szinte teljes mértékben elfogadták a végső megállapodásban. Ez az Egységes Belső Piaci Fórum kísérleti projekt szintjére is igaz, a fogyasztói politika előkészítő intézkedésére, a Solvit külön költségvetési soron keresztüli finanszírozására vonatkozóan is, illetve több ö, hasonló témában, amit Schaldemose képviselő asszony kér vagy vár tőlünk. Nem. Elnézést, nem is Alda Móze azt mondom, úr, mondom, de hát nincs itt, hogy észrevegye, hogy tévedtem. Tehát egy megfelelő menetrendet kell lefektetnünk, annak érdekében, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság időben megkapja a véleményünket. Ez már a tavalyi költségvetés mentesítésére vonatkozik. Igen, üdvözlöm a képviselő asszonyt, aki közben megérkezett. Most beszéltünk a 2009-es 2009-es költségvetés mentesítésére térünk át. Ezen a héten kell egy véleményt meghoznunk, amit majd februárban tárgyalunk, és február végén fogjuk megszavazni. Tehát ez a mentesítés témája. Can... Hogyha nincs ellenvetése, akkor igen, ül elő. Okay. okay. Um, so... Uh, if everyone is in agreement, then we will adopt that timetable. Did you want to... Uh, jó ez a menetrend? Mindenki számára elfogadható? Nincs hozzáfűzni magója a képviselő asszonynak, amit külön köszönünk, és így. Tehát a vélemény a mentesítés témájában, mert ő volt az előadója ennek a témának, 2009-es költségvetésnek. 2010-es költségvetésre vonatkozóan Sáldemóze asszony a felelős. Jó, rendben, menjünk akkor tovább. A fogyasztó jogokról szóló irányelv. Tehát ez az egyik legnagyobb témánk ma. Professzor dr. Martin Schmidt Kessel itt van közöttünk, aki szakvéleményével majd felvilágosít, megvilágosít bennünket, ezért most eh, hallgassuk meg a vendégünket, persze Schwab úr, aki az előadó is itt van közöttünk, Wallis asszony, aki a jogi bizottság eh, véleményezője is eh, itt lesz közöttünk. Nem tudom, hogy Schwab úr szeretné -e felvezetni ezt a témát, vagy mit Schmidt úrnak adja meg először a szót. Üdvözlöm a professzor urat, ha jól tudom, akkor a diák elkészültek. A teljes eh, szöveg szerdán fog megérkezni, és majd természetesen a honlapunkon elérhető lesz. Tehát ez a jelentés előzetesen még csak. Eh, professzor Dr. Martin Schmidt Kessel, öné a szó parancsoljon. Ähm, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretném a megértésüket kérni, a briefing paperrel való megbízás karácsony előtt nem sokkal ért el engem, és emiatt nem tudtam sokkal gyorsabban eljárni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok egy olyan témában önökhöz, amely engem is igen csak érdekel, és azokkal a kérdésekkel szeretném kezdeni, amelyek láthatóak a diákon is. Tehát azokkal a kérdésekkel kezdeném, amelyeket a bizottságuk tett fel nekünk. Angolul fogalmaztam meg a diákat, de németül fogok beszélni. Az első kérdés az az, hogy hogy egy irányelvben, vagy inkább egy közös referencia keretben kell -e foglalkozni a digitális tartalommal. A második kérdés az arra vonatkozik, hogy mi annak az előnye és a hátránya, hogyha a digitális tartalmakról egy irányelvben tárgyalunk, egy fogyasztójogi irányelvben. A harmadik kérdés a legterjedelmesebb, és azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne definiálni a digitális tartalmat a jogalkotók számára, és az irányelv melyik részébe kell ezt megfogalmazni. Az első kérdé- két kérdésre adott válasz nagyon rövid, ezt letettük a dián is véleményem szerint szinte már magától érthetődő az, hogy mindkét eszköz, tehát mind a fogyasztóvédelmi irányelv, mind pedig a referencia keret, vagy akár egy opcionális eszköz is foglalkozhat a digitális tartalommal. Nem csak azért, mert ez az egyik legfontosabb területe a határokon átnyúló fogyasztóvédelmi eh, kérdéseknek, és ezáltal ez egy belső piaci kérdés, hanem azért is, mert eh, nagy része ennek a területnek eh, a digitális tartalommal kapcsolatban már része az AKI kommunitárnak, és egy lépést tennénk hátra akkor, hogy e, ha ezt így kihagynánk. A másik jogi politikai kérdés, amivel foglalkoznunk kell, az az a kérdés, hogy mi történik a elállási joggal, meg kell vizsgálni azt, hogy ezt lehet alkalmazni a digitális tartalmak esetében. Nagyon fontos az, hogy reálisan tekintsük ezt a kérdést, és ezt csak olyan esetekben tegyük fel ezt a kérdést, ahol a digitális tartalmat tartós használatra ruházzák át. Tehát, hogyha vásárlásszerű konstellációk valósulnak meg, más konstellációkban ezek a fajta jogi politikai kérdések nem jelentkeznek ilyen nagy mértékben. Két oldalt kell látnunk, főként egy olyan területen, ahol a fogyasztók nagyon sok pénzt költenek el a távértékesítés kapcsán, hogyha itt kivesztük az elállási jogot, akkor az nem felel meg a javaslat alapértékeinek. Ezt nagyon is fontosnak kell tekintenünk, hiszen meg kell nézni, hogy mi történik akkor, hogyha megvalósult a vásárlás, akkor mi történik az elállási joggal, mert itt lehetnek visszaélési problémák ha megnézem az egyetemi hallgatókat, hogy ők, nekik mik vannak a ö, kompjútereiken, és apaként, már látom az általános iskolás gyerekeimnél is, tehát tudnunk kell azt, hogy itt nagyon komoly felhasználóknál annak a tudata, hogy hol vannak az idegen jogok, ez nem mindig tudatos a vásárlóknál, vagy fogyasztóknál. Tehát tényleg komoly ez a probléma, és szerintem az lenne a megoldás, hogy jogilag nem lehet ezt teljesen megoldani. A döntés attól kell, hogy függjön, hogy az előállítók, a kereskedők számára lehetővé tesszük azt, hogy technikailag védjék magukat. Ezek a technikai védő eszközek lehetnek a szabályozások, a copyright kapcsolatban az Európai Unióban. Ezek már léteznek, ezeket védik, és eh, vannak olyan eszközök is, eh, amelyek véleményem szerint, de hát eh, ebben nem mindenki ért ebben egyet, de hát meg kell néznünk azt is, hogy hogyan tudják ezt a kisebb cégek ezteket a technikai feltéteket teljesíteni. A következő pont tudományos szakértőként fontos ez a pont számomra, akkor, amikor a digitális tartalmakról beszélünk, nagyon sok fogalom merül fel, és tisztázni kell azt, hogy az európai magánjog szempontjából a tagállamok mindegyik jogszabálya a digitális tartalmakkal kapcsolatban szolgáltatásokat szab meg fogalomként, és itt nem igazán jó a jogalkotási stílus. Függetlenül minden kérdéstől, amelyek jogi politikai szempontból felmerülnek, mindenképpen az, hogyha ezeket szolgatásként tekintjük, az nem megfelelő, mert ez zavarhoz vezethet, és a jogértelmezés, illetve a végrehajtása nem megfelelő. ha megnézzük például a távol levők közötti kötött szerződésekről szóló irányelvnek a végrehajtását, ez is problémákat jelenthet, például ezt szoftvert is szolgáltásként tekintenek. És ezzel már rá is térnek a következő diára, amely azt írja le, hogy nem igazán különböztettek meg a különböző tartalmak között, pedig a digitális tartalmak között ezt meg kellene tenni. Meg kellene nézni azt, hogy a szerződés esetében hogyan alakul a digitális tartalom. Három konstelláció lehetséges. A fő konstelláció az az, hogyha át ruházzák általános, állandó jelleggel ezeket a digitális tartalmakat. Van egy, egyfajta átmeneti, bérbeadott adott felhasználás, és van egy olyan felhasználás, amikor digitális eszközökkel történik ez a, a felhasználás, például a video on demand-re lehetne itt gondolni. Ezeket a formákat ez egyformán kezelték jogi szempontból. Úgy kezelték ezeket mind a három formát, mint szolgáltatást. És úgy gondolom, hogy tisztázni kell azt, hogy ez egy olyan megközelítés, amelyet főként vállalatok számára hoztak létre, de véleményem szerint nem annyira jó ez a megközelítés. Hogyha most korlátozzuk ezt az állandó felhasználásra, tehát magára a vásárlásra, akkor úgy tűnik, hogy az irányelv vásárlásra vonatkozó fejezetei teljes mértékben alkalmazhatóak a digitális tartalomra, és ez megfelel a nagyobb tagállamok gyakorlatának is, például Franciaország vagy Anglia gyakorlatának, tehát a vásárlási jogba helyezik el ezeket. Ugyanez vonatkozik a jogolvaslatra is, ezek is ide vonatkoznak. Ez sokkal könnyebb, mint az elállási jognál, vagy a viszontkeresti jognál. További pont, ez a bizottság javaslatára vonatkozik, ez a zárdékok elnözésére vonatkozik, itt nagyon-nagyon óvatosan járnék el, már csak azért is, mert ezek a feltételek bele e, nyúlnak a tulajdonjog kérdésébe, a szerzői jog kérdésébe. Nagyon e, óvatos lennék, nehogy e, itt egy hátsó ajtón keresztül e, szabályozzuk a copyrightot, hogyha valaki eh, például fogyasztóként vesz egy eh, eh, számítógépet, és később ezt majd foglalkozásához is használja, akkor mi történik ezzel? A vásárlás esetében, például a szoftvervásárlás esetében úgy gondolom, hogy itt, ez, itt az általános záradékoknak kellene megvalósít megvalósulnia. Hogyan lehetne tartalmilag bánni ezekkel, hogyan lehetne mindezt megvalósítani, ez már a következő diám kérdése. A legfontosabb, legegyszerűbb módja az lenne ennek, hogyha utalnánk a az irányelv kézzelfogható ö, részére az áruk esetében, erről már beszéltünk. Nagyon fontos az, hogy ennek kihatásai vannak. Először is egy kivételekről szóló katalógust kellene megfogalmazni, például a TSG-t. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ezt az irányelvet például az értékpapír kereskedelem is ki lehet terjeszteni, és lehet, hogy nem ez lenne a legmegfelelőbb eszköz ennek számára. Ezen kívül egyértelművé kell tenni azt is, hogy eh, itt vásárlási helyzetekről van szó, tehát áruk eh, kereskedelméről van szó, és olyan esetben, amikor például a szoftver, vagy bármilyen más digitális tartalmat tartósan ruháznak át. Az utolsó kérdés esetében nagyon nehéz volt a feladatom, ez nehéz lenne az irányelv, a copyright irányelv, illetve a keret kapcsán is. Fontos az, hogy először is tisztázzuk azt, hogy itt digitális aratakról van szó, ezen kívül az intangibility, ez is benne van ebben, ez is fontos, és olyan digitális adatokról van szó, amelyeket a digitális tároló eszközön tárolnak. Tehát rögzíteni kell ezeket az adatokat, mert különben nem lehet ezt teljesítés tárgyává tenni. A árukkal kapcsolatban az a különbség itt, hogy nem arról van szó, hogy milyen módon ruházzák ezt át. Összefoglalva röviden azt mondhatnám, hogy a legfontosabb kérdés, amelyről dönteni kell, ez az elállási jog, és úgy gondolom, hogy sokkal, sok minden függ attól, hogy milyen lehetőségek lesznek itt a vállalatok számára. A másik része az irányelvnek a vásárlás jogi fejezet esetében arra kell koncentrálni, hogy a tagállamokban hogyan lehet a digitális tartalmat átruházhatóvá tenni. Well, thank you very much indeed for, um, I think some very clear... Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon érdekes ötleteket hallottunk. Mindjárt meg is adom a szót a jelentéstevőnek, hogy a vitát megnyissa és elmondja, hogy a jelenlegi módosító javaslatok megfelelnek-e az elvárásoknak, vagy pedig tovább kell azokon finomítani. Mielőtt András Schwabnak adnám meg a szót a, nyita, a vita megnyitására, üdvözölni szeretném a magyar elnökség képviselőjét, Kötes asszonyt, a fogyasztóvédelem témájával foglalkozik. Reméljük, hogy együtt működünk majd a következő fél, év, fél esztendőben, és megállapodásra jutunk az elnökséggel. Nagyon nagy öröm a bizottságot is köszönteni itt a körünkben. Üdvözlöm a Misú asszonyt, aki korábban az információs társadalom és a roaming kérdéseivel foglalkozott. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, illetve Kötes asszonynak is, hogyha hozzá kíván szólni ehhez a vitához a későbbiekben, de először hallgassuk meg talán a bizottság képviselőit, illetve András Schwab jelentéstevőt, mondja a javaslatait, illetve reagáljon a felvetésekre, illetve a jövőbeli munkákra is reflektáljon valamint a kompromisszumos módosító javaslatokról is szóljon, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nem csak Schmidt Kessel eh, professzor úrnak szeretnék köszönöm mondani, hanem az árnyékjelentéstevőknek is, hiszen nagyon röviden karácsony, elő tudtuk megadni ezt a megbízást eh, Schmidt Kessel úrnak, és ő hajlandó volt arra, hogy elvégezze eh, ezt a feladatot. Nagyon jó az, hogy ezt a tanulmányt megkaptuk, mert ez egyértelmű teszi azt, hogy alapjában véve a digitális tartalmak kérdése az irányelv különböző fejezeteiben különböző módon kerülnek megvitatásra. Ezt a PowerPoint prezentációt már pénteken megkaptam, ezért el tudtam benne mélyedni, és azt láttam, hogy új köntösben jelent meg a kérdés számunkra, Egyetértek az árnyék jelentéstevővel abban, hogy a 4-es 5 fejezetet törölni kellene, és így azok a területek, amelyekben a tanulmány azt mondja, hogy be kell vonni a digitális tartalmakat, és ez lehetővé is válna, ez így nem, nem lenne már a vitánk része. A kérdés az az, hogy mit teszünk a kettes, hármas fejezet esetében, ezeket esetleg összekötjük egymással, bevonjuk-e a digitális tartalmakat és hogy ennek milyen veszélyei lehetnek esetlegesen. És mit Kessel úr azt mondta, hogy a mi belátásunktól függ az, hogy a felhasználókat akadályozzuk-e abba, hogy digitális tartalmakat egy szerződéskor elállás ne, ne használjanak fel. Erről kell döntenünk, és hogyha jól értettem a professzor urat, akkor ő is kételkedik abban, hogy a jelenlegi helyzet állása szerint ez lehetővé válna-e. Én afelé tendálok, hogy a digitális jogokat, tartalmakat nem vonjuk bele ebbe az irányelvbe. Úgy vélem, hogy azt kell mondjuk, hogy az Európai Bizottság mindig is utalt arra, hogy két tanulmány létezik ebben a kérdéskörben, és itt már beszéltek a copyright, illetve a szellemi tulajdonjog bevonásáról és ennek problémáiról, és a 4-es, 5-ös fejezet akkor még nem is volt, vagy nem is lenne része ennek az irányelvnek. Tehát egyfajta közös referenciákat kellene létrehozni ezen kérdés tisztázására. Nem is inkább kérdést tennék fel, hanem egy kéréssel fordulnék a professzor úrhoz, a, Rott professzor úr tanulmánya alapján már foglalkoztunk ezzel a témával, de be kell valljam azt, hogy nem tudtam végleges értékelést mondani, mert még mindig bizonytalanság van abban, hogy mi történik az elállási joggal akkor, hogyha már megkötődött a szerződés, mennyire lehet ezt valóban megvalósítani. A az előállítónak az az érdeke, hogy ne használják tovább a terméket, hogyha már az elállás megtörtént, és ekkor nehézségek adódhatnak, és ezeket a nehézségeket mi mindenképpen tisztáznunk kell az árnyék jelentéstevőkkel a jövő héten. Elnök úr, röviden még néhány pontot szeretnék megemlíteni, amit az árnyék jelentéstevőkkel megmutattunk az elmúlt héten. Ma van az utolsó nyilvános ülésünk a szavazás előtt, és azt kérném, hogy egy-két dolgot, vegyünk figyelembe, figy- vegyünk figyelembe, amelyeket már az elnyék jelentéstevőkkel megmutattunk, ezekről nem, ezekről nem, döntött, nem döntöttünk, Gebhardt, illetve Tuan kollégák nem tudnak ma itt lenni. Néhány helyen azonban lehet, hogy előre tudnánk mozdulni. Úgy vélem, hogy van egy többség amellett, hogy a 2-es, 3-as fejezetet összevonjuk. Az ötös cikkben az információs katalógust ki lehetne, lehetne egyszerűsíteni. És itt is volt már egy tanulmány, amelyet eljutattak hozzánk. Haul, illetve Reichert professzorok azt javasolták, hogy legyen egy minimális előírás a egészséges biztonság tekintetében és így az ötös cikket egyszerűen lehetne. A 13-as cikknél azt javasolnánk, hogy azok a tagállamok, amelyek a saját hagyományaik alapján magasabb, sokkal-sokkal magasabb védelmi szinten rendelkeznek az EU átlaga, ott itt legyenek kivételi szabályok. Ezen kívül arról is tárgyalni kell, még ezen a héten, hogy az egyes fejezetben, illetve a kettes hármas fejezet kapcsán mi történik a definíciókkal, például az e-mail eh, definíciójával, ezen kívül számos eh, technikai részlet van, amelyeket nem tudok az idő rövidsége miatt mind megemlíteni. 26-án fogunk szavazni a szakbizottságban, és egyetetek az árnyék jelentéstevőkkel abban, hogy a lehető legrövidebbnek kell lennie a szavazásnak, annak érdekében, hogy a tartalmilag fontos kérdések tudjanak előtérbe kerülni, a technikai jellegűek pedig inkább a háttérben maradjanak. A tanács már karácsony előtt óriási munkát végzett, és nagyon remékedek abban, hogy 26-ára tényleg sikerül ezt az ügyet lezárni. Well, I hope you're right. Remélem, hogy az előadónak igaza van, igaza lesz. Jó lenne, hogyha valóra, valóban elő, előre tudnánk lépni ezen ügyben. Köszönjük a beszámolót, most már tudjuk, hogy hogy állnak a dolgok. A hivatalos árnyékeladók közül csak a sport kollega van itt, ő fogja először megkapni a szót, de hogyha természetesen bárki szeretne hozzászólni, akkor jelezze. Először tehát Rosfor úr. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok a kollégáknak is, és mindenkinek, aki itt van a teremben. Szeretnék köszönetet mondani Schmidt Kessel úrnak a hozzászólásához, és nagyon figyelmesen elolvastuk az anyagát. Ezzel kapcsolatban egy-két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Először is a digitális tartalom mindenképpen nagyon fontos részét képezi a kereskedelemnek, illetve a belső piacnak a jövőben, és ezért nagyon, nagyon nagy fontosságot élvez ez a terület, nagyon nagy információt tartalmaz, ez hozzá tartozik a modern korhoz. Ezért Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt bevonjuk egy olyan irányelvbe, amely a fogyasztással, a fogyasztóvédelemmel foglalkozik a következő 20 esztendőben. És ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk tehát a digitális tartalomra is. Ugyanakkor a digitális tartalom is digitális tartalmat is érinti a távollevők, távollevők közötti szerződés, hiszen ez egyre elterjedtebb, és ez is benne volt Schmidt Kessel úr előadásában egyértelmű, önök is nagyon jól tudják, a frakciónk úgy gondolja, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv nagyon is hasznos akkor, hogyha távolevő közötti szerződésre is kitér, illetve főleg ezzel foglalkozik. Harmadik megjegyzés, az elállási jog, nagyon fontos kérdés, az egyik kulcsfontosságú kérdés a távolevő közötti szerződések esetében, és egyetértek az elhangzottakkal ebben a kérdésben is. Legfontosabb kérdés ebben a tekintetben az, hogy a digitális tartalommal foglalkozzunk, illetve az elállási joggal. Hogyha nem találunk megoldást ezekre a problémákra, akkor drámai helyzet alakulhat ki, hiszen ez az irányelv súlyát vonja kétségbe, és ez vonatkozik a távolevők közötti szerződésre, illetve az ellenállás jogra. Beszélt a gyermekeiről, beszélhetünk minden gyermekről. Nagyon könnyű különböző digitális tartalmakat megrendelni, illetve megvárás, megvásárolni az interneten. Nagyon fontos tehát a védelem ezen a területen. Negyedik pontként szeretném elmondani azt is, hogy a vállalkozások is felelősséggel tartoznak, tehát azok a vállalkozások, akik értékesítik ezeket a digitális tartalmakat. Nagyon fontos tehát, hogy a, az irányelv megfelelően szabályozza ezt a felelősségi területet is azon vállalkozások esetében, akik ilyen digitális tartalmakat hoznak létre, hogyha ezek nem is mindig kézzel foghatóak. Nagyon fontos, hogy itt is az elállási jog érvényesüljön. Nagyon gyakran előfordul a hamisítás, a másolás, itt is védelmet kell biztosítani. Az elállási jog, a kompatibilitás létfontosságú kérdések, és hogyha jól értettem azt, amit elmondott, és amit gondol, akkor azt mondhatom, hogy azzal egyetértek. Tisztelt elnök úr, még egy-két megjegyzésem lenne, hiszen a jelentéstevő egy kicsit kibővítette a vitát, utalt különböző vetületekre, Egyetértek az elhangzottakkal, nagyon fontos és kemény munkát sikerült tető alá hozni. Schwab úr egész csapatát mobilizálta annak érdekében, hogy a kompromisszumos módosító javaslatok megszülessenek, ezért nagyon fontos lépéseket tettünk. Még sokat teendünk, ahogyan azt elnök úr is elmondta, és itt a kettes és hármas fejezetek egységesítését, összevonását mi is támogatjuk. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez nagyon fontos a frakciónk számára. Pragmatikusak vagyunk az irányelv tekintetében, és a szisztemikus kérdések, illetve a pragmatizmus elvét kell előtérbe helyezni a következő esztendőkben, és valóban itt a kettes és a hármas fejezet összevonása azt jelentheti, hogy a távollevők közötti eh, szerződésekre kell összpontosítanunk, illetve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre. Talán mi vagyunk az egyetlen frakció, aki ilyen módon eh, fogalmazza meg a véleményét. Azt mondhatjuk, hogy a tanácsot kell követnünk ebben a kérdésben, a megfelelő vélemény kialakításában, hiszen hogyha túlságosan nehéz a négyes és az ötös fejezetek esetében kompromisszumot találni, akkor az egyes-kettes hármas irányel, fejezetekre fog összpontosítani az irányelv, és félreteszi a négyes és az ötös fejezetet. Az irányelv, amely ezt a kérdést szabályozza, a belső piaci irányelv lesz a mérvadó. András és utalt a bizottsági szavazásra, ugye ez már nagyon közeleg, mint egy két hét múlva esedékes. Szeretném itt egy kicsit személyesebb hangot megadni. Európa nem igazán egészséges, Európa és az állampolgárok közötti kapcsolat eléggé nehézkes, és el kell mondani azt, hogy a fogyasztó védelmet előtérbe kell helyezni az irányelv kialakítása kapcsán, egy olyan szöveget kell létrehozni, amely megpróbál, megpróbál valamilyen egyensúlyt kialakítani, és egy, egy vitát hoz létre. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó védelemre hangsúlyt fektessünk, és ezzel együtt a növekedés segítsük elő, hiszen szükség van a gazdasági növekedésre, az európai fogyasztó aggódik a gazdasági válság miatt, ezért feladatunk az, hogy egy olyan elemet hozzunk be ebbe a vitába, ami biztonságot ad, és nem pedig destabilizálja még jobban a jelenlegi helyzetet. Ezért minden érdekelt fél véleményét figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez volt az én megjegyzésem, és még egyszer köszönetet mondok Schmidt Kessel professzor úrnak, és remélem, hogy előre jutunk majd ebben a kérdésben az irányelv kapcsán. Um, Köszönjük, Rosfor úrnak. Így jobban átláthatjuk ezt a dossziét. Más nem kér szót, legalábbis a tudomásom szerint. Így tehát talán először az Európai Bizottság részéről Petrius szeretne hozzáfűzni egy-két dolgot az eddig hallottakhoz, és azt követően pedig eh, a magyar elnökség részéről Körtes asszony, hogyha kíván hozzászólni. Tehát először Petri úr a bizottság részéről parancsoljon. Much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy reagálhatok és hozzászólhatok ehhez a mai vitához. Jó napot kívánunk! Természetesen a digitális tartalom valóban fontos, és nagyon érdekes volt, amit hallottunk professzor Schmidt Kesseltől, illetve Schmidt Kessel professzortól. Az Európai Bizottság fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv tervezete javaslata valóban kiterjedt a digitális szolgáltatásokra, a digitális tartalomra bizonyos mértékben, főként a táv illetve a tisztességtelen szerződési feltételekre, de ne felejtsük el, hogy a mi tehát a távolevők között, illetve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket illeti. Nagyon fontos, hogy megegyezzük, hogy a fogyasztók teljes mértékű tájékoztatásban részesüljenek a digitális tartalomról, mielőtt mondjuk azt letöltenék. Pontosan ezt javasolja az eredeti szöveg. Az elállási jog nagyon nehéz kérdés. Az elállási joggal élhet-e a digitális tartalmat, illetően a fogyasztó. Itt az Európai Bizottság álláspontja az volt, hogy az elállási jog már nem alkalmazható a pillanattól kezdve, amikor a letöltés megkezdődik. Tehát valóban van elállási jog, lehet hát az elállási jogával a szerződést eh, szerződés eh, kötését követően, de még a letöltés megkezdését megelőzően. Ez a különbségtétel szerepel a szövegben, tehát a szerződés kötését követően, de a letöltés megkezdését megelőzően a tanács előzetes megállapodása mm, is eh, szerepel. Ez a tanács szövege még egyértelművé is teszi, hogy konkrét derogációt alkalmazunk a digitális tartalomra, hiszen itt a, az elállási jog megszűnik a letöltés kezdetével. Ez szerintem a bizottság szövegének egy javított változata, valóban jobb, mint a mi eredeti javaslatunk, ezért mi ezt támogatni tudjuk teljes mértékben. Ha egy olyan helyzetről beszélünk, amikor is az irányelv eredményeképpen a távol lévő üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre koncentrálna, hogy ezt a Európai Parlament is javasolja, akkor a jelenlegi szöveg véleményünk szerint megfelelő védelmet nyújtana a fogyasztók számára, és a digitális tartalomra a is megfelelő módon kitérne. Az igazán vitatott vagy kényes eh, kérdés az a digitális termékek vagy tartalom konformitását illeti. Ez a negyedik eh, eh, fejezet, tehát a hibás termékek, a hibás digitális termékek vagy digitális tartalom esetében mi a helyzet. A bizottság úgy véli, hogy ez egy roppant összetett, bonyolult kérdéskör, és a háttér anyag is megerősíti ezt a megjegyzésünket, megfigyelésünket, hiszen magát a digitális tartalmat is nehéz eh, definiálni, illetve hogy hogyan lehet jó orvoslatot alkalmazni eh, hibás eh, digitális tartalom esetében így, tehát úgy döntöttünk, hogy tovább tanulmányozzuk ezt a kérdést. Két különböző eh, tanulmány is kérült, az egyik a gazdasági oldalát vizsgált ennek kérdésnek, azt próbáltuk kideríteni, hogy valóban eh, kárt szenvede a fogyasztó, akkor, hogyha a kis kereskedelmi eh, irányelven a fogyasztónak történő eladásra vonatkozó szabályokat tartalmazó irányelv nem érvényesül ebben az esetben, a másik tanulmány pedig a tagállamokban bevett jogszabályokat, illetve joggyakorlatot vizsgálja, hogy hogyan lehet a hívás digitális tartalomra vonatkozó szabályokat legjobban megfogalmazni. Vizsgáljuk ezen tanulmányok eh, tartalmát, eh, és júniusra várjuk, várható eh, a következő lépés, addigra áttekintetik ugyanis ezeket a e, kérdéseket. És csak ennek következtében tisztában láthatunk majd a digitális tartalom kérdését alaposabban, átfogóbban tudjuk majd kezelni a fogyasztójogi jogszabályokban. Egy olyan lehetőség, amely felmerül ezen a ponton, amelyre Schwab úr is utalt, az az lenne, hogyha a digitális tartalom a, az európai kötelmi jog hatája alá tartozna. Ezen dolgozik az Európai Bizottság, és ez igen jó kiegészítene a jelenlegi munkánkat, hogyha a tanács és a parlament közötti egyeztetések odáig vezetnének, hogy egy olyan irányelv készülne, amely a távol lévők táv szerződéskötésre, illetve az üzleten kívüli szerződéskötésre terjedne ki, akkor az roppant érdekes kiutat jelenthetne, hiszen akkor a tanulmányaink eredményeképpen az európai kötelmi jog keretében tudnánk ezzel párhuzamos megoldásokat kínálni. E tekintetben, hogy ebben az összefüggésben, ha megengedik, akkor hangot adnék annak, hogy az Európai Bizottság üdvözli azt a tényt, hogy Schwab előadó úr a tanácsban ha folyó munkát pozitívan értékeli, úgy tűnik, hogy Rosfor úr is osztja ezt a véleményét, tehát alapvetően pozitívan tekintik ezt a munkát, és az irányelvvel kapcsolatban ezért igen pozitívak vagyunk, optimistán nézünk a jövőbe a tárgyalásoktól. Igen, sok jót várunk, köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, ezt az első reakciót. Azt hiszem, hogy elég sok olyan kérdés van, amelyet meg kell vitatnunk, amelyet fontolóra kell vennünk. Ami a közös referencia keretet illeti, nos azt hiszem, hogy még hosszú az út odáig, talán majd erről is beszélünk a későbbiekben. Nem hiszem, hogy ilyen sokáig kellene várakoztatnunk a fogyasztókat. Most pedig Költes asszonynak adom meg a szót, hogyha szeretne egy-két szót szólni önmagáról, illetve a tanácsról. Úr, köszönöm a szót, és a magyar elnökség nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk mi is minden résztvevőt. Nagyon-nagyon bízunk abban, hogy nagyon sikeresen fogunk tudni együttműködni az Európai Parlamenttel, és az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy semmiféle aggályunk nem lehet ezzel az együttműködéssel kapcsolatban. Nagyon jól indult ez az együttműködés a parlamenttel. Ami általánosságban ennek az irányelvnek a helyzetét illeti, jelenleg a tanács, egy, ahogyan azt a bizottság is megfogalmazta, egy előzetes tanácsi állásponttal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Koreper elfogadta a tanácsi álláspontot, azonban kb. két hétre van még szükségünk ahhoz, hogy ezt az előzetes tervezetet, ezt a tanács maga miniszteri szinten is jóváhagyja. így erre még várnunk kell, de ez hamarosan bekövetkezik a magyar elnökségnek az a határozott célja, hogy minél előrébb jussunk ennek a tervezetnek a tárgyalásaival, és mindenképpen nagyon szorosan kívánunk ezzel a bizottsággal és az Európai Parlamenttel együttműködni. Ami a most tárgyalt digitális tartalommal kapcsolatos rendelkezéseket illeti, külön köszönjük mi is ezt a lehetőséget, hogy végighallgathattuk most az itt elhangzott véleményeket. Ahogyan azt a bizottság is jelezte, a tanácsi előzetes álláspont szerint a digitális tartalom az jelenleg nem tartozik a hatály alá, mivel nem minősül árunak, azt gondoljuk, hogy ezt majd egy következő fázisban egy külön rendelkezések alapján kell majd szabályoznunk. Ez egyenlőre egy előzetes véleménye a tanácsnak, így nyilván a későbbiekben fogunk tudni visszatérni erre. Tehát még egyszer szeretném azt megerősíteni, hogy nagyon-nagyon számítunk a parlamentre, mindenképpen szeretnénk nagyon intenzíven folytatni azt a rendkívül sikeres munkát, amit a belga elnökség itt végzett, úgyhogy a szándékunk, hogy ezt töretlenül folytassuk a következő fél évben. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Kőtes asszony. Nagy szeretettel várjuk vissza majd a bizottságunkba, és valóban reméljük, hogy előre lépünk majd közösen ezen az úton. Én is köszönettel tartozom a belga elnökségnek, hiszen nagyon sok anyagban nagyon kiválóan sikerült együttműködni velük, többek között ebben a kérdésben is. Meghallgattuk a tanácsot, illetve a bizottságot is. András Schwabnak adnám meg majd a szót, hogy összegezze ezt a vitát, illetve mit Kessel professzor úrnak, hogyha kíván szólni. Igen, két szót, tessék. Es gibt um, im Bereich des Widerrufs az elállási jog területén vannak olyan lehetőségek, amelyek benne vannak az én dokumentumomban is. Ezek azt jelentik, hogy az elállási jogot nem lehet kizárni a szolgáltatások teljesítése körül, hanem itt valamilyen bótlásra van szükség, általánosságban ez lehetséges, de meg lehetne vizsgálni a német megoldást is, és akár ez lehetne egy, egy arany középút. Lehet, hogy ezt az értékpótlási ö, igényt egy plusz információhoz lehetne kötni, hogyha az információt nem adják meg, akkor nem lesz semmilyen csere, igény, nem valósítható ez meg. Ezek olyan megoldások, amelyek a német vitákban már felmerültek, és azt lehetett látni, hogy az ilyen nehéz kérdéseket úgy szabályozni, hogy megnézzük a jogi hatásait, nézzük meg ennek. Köszönöm szépen! Uh, well, thank you very much indeed. Köszönjük. Először is még egyszer köszönjük uh, Sáv kollégának, hogy ezt a hogy uh, elkészítette ezt az anyagot. Szerdére min, szerdára mindenki megkaphatja a szöveget, és akkor a kompromisszumos megoldást is megtalálhatjuk. Nagyon érdekes gondolatokat, ötleteket hallottunk, amelyeket nem szabad ennyiben hagyni. Még hogyha az első, úgymond, csomagba bele is mélyedünk. Tehát kérdésem az, hogy hogyan állunk, mit javasol Schwab kollega a bizottság számára. Úgy vélem, hogy jelenleg a lehető legjobb az az lenne, hogyha Rott tanulmányt, illetve a kitűnő mai tanulmányt Schmidt-Kessler részéről megvizsgálnánk. Egyetértek Rosfort úrral abban, hogy főként a fiatal felhasználók esetében Európában jó jel lenne az, hogyha ezt megtennénk, de csak akkor tehetjük ezt meg, akkor foglalkoztunk ezzel, hogyha megfelelő jogi alapot tudunk ehhez létrehozni. Azonban itt még vannak két tejek, amelyeket meg kell szüntetni. Úgy gondolom, hogy a többi kérdésben is még vizsgálódnunk kell, de mindenképpen abban reménykedek, hogy 26-ára egy megfelelő kompromisszumos alapot tudunk létrehozni. Több mondandóm ezzel kapcsolatban nincs. Köszönöm. I'd like to thank everybody very much. Köszönöm mindenkinek, a, aki hozzászólt. Még egyszer megerősítem, tehát január 26-án 3 órakor fogunk erről a javaslatról szavazni ebben a szakbizottságban, és az előadók, árnyék előadók nyilván addig még rengeteg munkát végeznek e témában. Mielőtt lezárjuk ezt a pontot, András Strignitz munkáját, ha, ha ismerem el, akinek ez az utolsó ülése a mi szakbizottságunkban, hiszen máshol kap feladatokat. Igen, a biztonság és védelmi politikai szakbizottságban folytatja, erről biztosíthatom, hogy biztonságban lesz ebben a szakbizottságban, azonban köszönjük a mi szakbizottságunkban végzett munkáját, főként a fogyasztói jogi dossziéban eh, tett nagyon sokat. És most eh, átveszi a helyét a mellette ülő új munkatársunk. 4 órakor szavazással folytatjuk, ezért azt javaslom, hogy pillanatnyi szünetet tartsunk, aki nem akar maradni a szavazásra, az most elhagyhatja a termet, a politikai frakciók pedig összeállíthatják a szavazó listáikat, így tehát 4 órakor pontban kezdjük a szavazást. Uh, so, ladies and gentlemen, can we um, proceed with our... Hölgyeim és uraim, 2011 első szavazására kerülhet sor először is. Szeretném második olvasati megállapodás uh, a Kathleen Styler által vezetett tárgyalásokról van szó, amelyet a belga elnökséggel folytatott. A javaslat teljes szövege mindenkihez el kell, hogy jusson. Az árnyékelőadók megvizsgálták, átrágták. Én magam vezettem ezt az ülést, nagy megtiszteltetés volt ez. Van nagyon hatékonyak voltak a tárgyalások ez ügyben. Az árnyékelőadók kérésére levelet intéztem a van Quickenborn belga miniszter úrhoz. Köszön, megköszöntem a kiváló együttműködést, és eh, az elnökségtől magyarázatot kértem eh, arra, hogy a tárgyalások eh, vége fele teljesen új szöveget nyújtottak be. Az árnyék előadók elfogadtak egyébként a levelem tartalmát, csak tájékoztatásképpen hagyd mondjam el, hogy a végső megállapodás ban szerepel az IMCO szakbizottság novemberben elfordult 83 módosítójából 60-at sikerült beépíteni. Azt hiszem, hogy ez kiváló munka, eh, Styler asszony vezetésével kiváló munkát végeztünk. Így tehát Styler asszony nevében az ezt a szöveget bocsájtom szavazásra, hogyha az elnék előadóknak nincs hozzáfűzni valója, és úgy látom, hogy nincs nekik. De mégis róla asszonynak természetesen van egy-két keresetlen szava. Mr. Meyer then. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nagyon sok anyagot kaptunk mindenféle stakeholdertől, ahogy mondjuk manapság mindenfajta lobbistától. Nagyon fontos utalásokat is kaptunk, de néha eléggé későn kaptuk meg ezeket. Az árnyék jelentéstevők, jelentéstevők között végül is abban állapodtunk meg, a bizottsággal együttműködve, a tanácsal együttműködve, hogy legyen egyfajta kompromisszum. A kompromisszum esetében persze nem mindenki elégedett mindig, én sem vagyok elégedett most, de úgy gondolom, hogy jó lenne az, hogyha szavaznánk erről a kompromisszumról, amit meghatároztunk, és ezt követően a lehető leggyorsabban, a lehető legszélesebb körben együtt kell működnünk a bizottsággal abban, hogy megvalósuljanak a végrehajtási aktusok, illetve a delegált jogi aktusok. a Ezt korábban egyébként komitológiának neveztük. Tehát egy-két dolgot el kell végeznünk, a bizottságnak is meg kell csinálnia rá szabott részt, és nekünk pedig a parlament részéről konstruktívan kell fellépnünk. Ez azt jelenti, hogy a lehető leghamarabban a parlamenttel, az árnyékjelentéstevőkkel, a jelentéstevőkkel, a bizottságnak kapcsolatba kell lépnie, hogy az esetleges kérdéses pontokat meg tudjuk oldani kielégítően. Ez lenne a kérésem, és szeretném, hogyha ez valóban teljesülne, és kérném ehhez a támogatásukat. Uh, Köszönöm szépen, Rúle asszony. Ich möchte mich nochmal ausdrücken. Szeretnék köszönetet mondani annak, hogy a belga elnökségnek levelet írt, mert úgy vélem, hogy a tanács a mi hozzájárulásunk nélkül nem használhatta volna fel a módosítványunkat, és e, ezt valóban tisztáznunk kellett. De azután, hogy ezt a levelet megírtuk, mi a frakciónk részéről támogathatjuk ezt, Egyetértek abban Meyer úrral, hogy néhány területen nem igazán egyértelműen van megfogalmazva a kompromisszum, és fontos az, hogy az Európai Bizottság ezeken a területeken továbbra is dolgozzon, és azt kérném a bizottságtól, hogy szorosan működjön velünk egy, egy, együtt, mert nagyon fontos az, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Yes, thank you very much. Um, I should just... Igen, köszönöm szépen. Van Quickenborg úrról beszéltem. Elmondanám, hogy azt kértem, hogy a januári plenárisi vitán tisztázza, illetve magyarázza el véleményét a bizottság, tehát ekkor egy kicsit szélesebb körű vitára kerülhet sor. Ami pedig a megvalósítási folyamatot, illetve szabályokat illeti, bizonyára a bizottság is figyelembe veszi ennek folyamatát, hiszen ők is itt vannak, amennyiben hozzá kívánnak szólni a vitához, megadom nekik a szót. Nem akartam vitát nyitni, de úgy látom, hogy még valaki szót kér. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Stiller asszony, Katrin Stiller nem tudott eljönni a mai ülésre, ezért elnézést kér, én szólok helyette. Meyer úr és Rule asszony hozzászólásához csatlakoznék. Katrin Stiller is ugyanígy vélekedik. Mint minden kompromisszum esetében vannak hiányosságok és kiegészítő munkálatokra van szükség. Katrin általam kíván mindenki számára köszönetet mondani, hiszen egy elég nehéz kompromisszumot sikerült tető alá hozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnézést kérek, először neked kellett volna szót adnom, nem volt tudatos az bennem, hogy Stiller asszonyt képviselet bizottság, kére szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is önnek személy szerint szeretnék köszönetet mondani, illetve Stiller asszonynak, valamint az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon-nagyon komoly munkát végeztek a trialógus során, egy három és fél órás megbeszélés során, és ez az, ami lehetővé tette a kompromisszum megszületését. Természetesen a kompromisszum az egy kompromisszum, tehát nem elégedett mindenki ezzel a megoldással, mégis mi örülünk ennek a kompromisszumnak. A bizottság természetesen mindig készen áll a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevővel való együttműködésre, amennyiben ez lehetséges, és szeretnénk fölgyorsítani a munkát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, illetően nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők mire utaltak itt, de természetesen már felvettük a kapcsolatot az érdekelt felekkel, és a felhatalmazáson alapuló de, ö, aktusok, között van olyan, amelyet föl lehetne gyorsítani, de még így is legalább két évre van ehhez szükség, mármint ahhoz, hogy a szabályozás alkalmazható legyen. Megpróbáljuk elkészíteni az ezzel kapcsolatos háttéranyagot, amint megszületik a megállapodás a tanács és önök között, és természetesen a parlamenttel és a tanácsal és folyamatosan ápoljuk az információcserét és a kapcsolatokat. Köszönöm. Köszönöm, azt hiszem a belga elnökség is itt van, ezért nekik is köszönetet szeretnék mondani. Nos, azt hiszem, hogy a szavazás után Steiner asszony, illetve az árnyék jelentéstevők jegyzetet küldhetnek a bizottságnak a fennmaradó kérdésekről, és esetleg egy rövid jelentést, egy rövid anyagot készíthetnének e- ennek az átültetéséről. Nos, hogyha senkinek nincs más megjegyzése, akkor szeretném szavazásra bocsátani egyetlen szavazással az egész kompromisszumos csomagot. Ki van mellette? Valaki ellene? Elfogadtuk egyöntetően. Meg is vannak a számok. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és Steiler asszonynak majd köszönetet mondunk. A nagy havazás miatt Skóciában ragadt, tudom, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt. Köszönöm szépen tehát a szavazást kedd, kedden vagy hétfőn? Hétfőn este, negyed hatkor kerül majd sor a plenáris ülésen erre a kérdésre. Most pedig lépjünk tovább. Szavazni fogunk McLarken asszony jelentéséről, illetve véleményéről az MV bizottságnak készítette az egészségtelen mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek, hogy bemutassa, illetve röviden szóljon erről az anyagról. A néppárt egy-két kései módosító javaslatot kíván benyújtani. Gondolom, hogy ezeket látták hogyha ezekről is szavazhatunk, akkor ezt kérem tudatosítsák, tudassák velem. Tessék, megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen mindenkinek, boldog új évet kívánok először is. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért. Nagyon rövid és sűrű ütemtervet kellett követnünk, tehát nagyon köszönöm az együttműködésüket. Azt hiszem, hogy a Belső Piaci Bizottság nagyon nagy mértékben hozzájárulhat az MV jelentéshez, és föl kell ismerni az Európai Unióban jelenlevő egészségügyi egyenlőtlenségeket, ennek gazdasági okok húzódnak a hátterében, ezért az IMCO tehet bizonyos lépéseket ezeken a területeken, például az adatgyűjtés, a határon átnyúló egészségi szolgáltatásokra vonatkozóan, illetve a képzések elismerését illetően. Az egészségügyben dolgozóknak ugyanolyan szabad mozgást kell biztosítani az Európai Unión belül, de természetesen a munkáikból kifolyólag megfelelő ellenőrzési mechanizmusokra van szükség a visszaélések, illetve a panaszok elkerülése érdekében, és ezért a bizottság ezt külön irányelvben a szakképzéssel elfogadásával, illetve a szakképzéssel kapcsolatos irányelv Mm, értelmében fogadja el. Így a standardokat, a normát emelhetjük, és a nem megfelelő gyakorlatot kiiktathatjuk. Ami a módosító javaslatokat illeti, a néppártos módosító javaslatokat, láttam őket, elolvastam, elfogadom őket. Elnök, köszönöm szépen, kére valaki szót, mielőtt szavaznánk. Ványó asszony. Igen, nagyon röviden. Én is szeretnék köszönetet mondani Emmának, hiszen nagyon szép együttműködésről tett tanúbizonyságot egy igen bonyolult téma keretében, és egy harmonizált, kiegyensúlyozott véleményt próbálunk kialakítani, az MV bizottságban, ami a néppártos módosítókat illeti, 44 ilyen született, ezeket ellenezzük, hiszen bizonyos vitákat, problémákat vetnek fel a vitában, tehát a 44-es mellett fogunk szavazni. Uh, Mrs. Bastos for the EPP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, desejar a todos os colegas e ao Sr. Presidente um bom ano. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, elnök úr, én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Röviden szeretném elmondani azt, hogy az EPP-n belül örültünk eh, ennek, eh, örültünk a jelentéstevő álláspontjának, és figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid az időnk, és hogy szeretnénk a módosítóinkat eljutatni ez a vélemény szerintem nagyon pozitívan fog hozzájárulni a válság idején ahhoz, hogy az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségeket csökkenteni lehessen az Európai Unión belül. No. Right. A többi elnyékjelentéstevő kíván valamit mondani. Most retteljünk a szavazásra. Először is azt szeretném ellenőrizni, hogy mindenkinek itt vannak-e a szavazó kártyák. Tehát szokásos módon ellenőrizzük ezt. Hát nézzük eh, akkor eh, ezt meg. Most akkor az EPP tagok szavazzanak először, az EPP-t nézzük meg először. 11-en szavaztak az EPP részéről, 13-nak kellene lennie, lezártam a szavazást. Igen, feljegyeztük azt, hogy önök nincsen kártyája. Eh, szocialisták részéről nézzük, mert most ők szavaznak. A szavazást megnyitom. Vernyó asszony elfelejtette a kártyáját, szavazókártyáját, ezt figyelembe kell vennünk majd. Heten szavaztak, majd manuálisan beszámoljuk önt, és úgy gondolom, hogy mindenki más látok innen is, négyen a liberálisoktól, három ECR és kettő zöld képviselő, és eh, a GOL részéről ketten rendben. Akkor az egyes kompromisszummal kezdjük. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk szinte egyhangulag. Ez azt jelenti, hogy rá is térünk a négyes módosítóra, az egyes a új bekezdéssel kapcsolatban, Zsuvel módosító mellette, ellene elfogadtuk lényeges többséggel, ötös módosító meg mellette, ellene ezt is elfogadtuk. Rátérünk a kettes kompromisszumra mellette, ellene ezt is elfogadtuk. Most eh, rátérhetünk a hatos módosítóra, Bastos asszonytól szavazunk erre mellette, ellene ezt is elfogadtuk. Kettes eh, bekezdés, kilences módosító vernyó mellette, ellene elfogadtuk. Tízes módosító Párvanova mellette, ezt inkább elektronikusan nézzük meg. Tízes módosító Párvanova. A szavazást megnyitom. Vernyó asszony támogatja. A szavazást lezárom. 14-16 volt az ö, arány. Sáldemóze 8-as módosító mellette ellene, ezt is nézzük meg elektronikusan. 8-as módosítóssal, de a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Ezt elutasítottuk 12-17 arányban. 11-es módosító benyom mellette ellene ezt is nézzük meg elektronikusan. 11-es módosító szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk 17-13 arányban. Hármas bekezdés, hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, és így rátérünk a 18-as módosításra Sádemóze mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene elfogadtuk. 21-es McLarkin mellette ellene elfogadtuk. 20-as Vernyú mellette ellene elfogadtuk. 22-es módosító. Itt van egy szóbeli módosítás. Bastos asszony fogja ezt felolvasni tehát meg is kérjük őt erre. Ez e, helyettesíti a eddigi szobali módosítást? Nos, a módosítás alapvetően megpróbálja az, e, az end remuneration szavakat törölni. Szerintem ez rajta volt a szavazó listán. Zsuván úr módosítása, szóbeli kiegészítése mellette ellene elfogadtuk. 24-es vernyó, 3-as új bekezdés, a szavazást megnyitom a 24-es módosítással kapcsolatban. Vernyó asszony támogatja. A szavazást lezárom. Ezt elutasítottuk 13-17 arányban. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 28-as Mosdó McClarkin mellette ellene elfogadtuk. 29-es Mosdó mellette ellene elfogadtuk. 30-as Greg mellett a szavazást megnyitom a 30-as módosítással kapcsolatban. A szavazást lezártam. Elutasítva 9-20 arányban. Ötös kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk nagy többséggel és így rátérünk a 35-ös McClarky módosítóra az 5 EU bekezdése kapcsolatban mellette elne elfogadtuk. 38-as Párvanova mellette ellene elfogadtuk. 36 Zsuve mellette ellene ezt is elfogadtuk. 37-es Vernyó a szavazást megnyitom a 37-essel kapcsolatban. Vernyó asszony támogatja ezt. Elfogadtuk 16-14 arányban. Hatos bekezdés, hatos kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk, és így rátérünk a 42-es módosításra mellette, ellene, ezt is elfogadtuk a 41-es visszavonták, 43-as módosítás, szóbeli módosítás, ez ugyanaz, mint ami a szóbeli, ugyanaz a szóbeli módosítás, ami a szavazólistán is van, ugyanaz, rajta van a szavazó listán, tehát a 43-asról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. A 44-es módosító, ez is rajta van a szavazólistán. 44-es szóbeli mostás mellette ellene ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. A 44-es módosítás, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk 21-8 arányban. A 45-ös módosítás mellette ellene ellenőrizzük ezt is. 45-ös módosítás a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 22 hét arányban. Hetes bekezdés, hetes kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi. Ezt elfogadtuk. 49-es mozdás rüle. Ki támogatja? A szavazást megnyitom. 51, no, according to me we go to 49, is that right? Yeah. Yeah. 41, 49 we go to. So 49 the vote is open. 49-es a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elutasítva. Tízen voltak mellette, huszan ellenezték. 46-os Mölcer módosítás, a szavazást megnyitom a 46-ossal kapcsolatban. Szavazást lezárom. Ezt is elutasítottuk 10-20 arányban. 51-es McLaughlin módosító mellette ellene elfogadtuk, 52-es Bastos mellette, ellene, ellenőrizzük ezt, az 52-es módosítót ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezártam, elfogadtuk 22-8 arányban. 53-as Bastos módosító mellette, ellene elfogadtuk. 54-es vernyú módosító mellette, ellene elfogadtuk, 55-ös Bastos módosító mellette, ellene elfogadtuk, 56-os Bastos mellette, ellene elfogadtuk. Ezáltal lezártuk a módosítókat, most a tervezetről szavazunk. A szavazást megnyitom. Vote is closed. Szavazás lezárom. Elfogadtuk 28 igen, kettő nem szavazattal. Köszönöm szépen a szavazást, és gratulálok Klákin asszonynak. And I'm sure that you'll uh, ensure that the Environment Committee... És uh, az ENVI szakbizottság is figyelembe fogja venni a mi uh, szakbizottságunk nagyon gyakorlatias uh, kérdéseit. Uh, for their own initiative report on an industrial policy for the globalized a globalizált időszak ipari politikájáról szól a következő jelentés, és Krajcman urat kérdezem, hogy kívánna bármit szólni a szavazás előtt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentés tevőknek. Azokra a kérdésekre fókuszáltam az én jelentésembe, amelyek a Delange jelentésben nincsenek benne. A legtöbb módosítóval nem volt semmilyen probléma, ezeket meg lehet szavazni, de voltak bizonyos kompromisszumos kísérletek, megpróbáltak bizonyos módosítókat összevonni, volt, amelyek esetében ez sikerült, de voltak olyan módosítók, ahol nem tudtam a hozzájárulásomat adni. Néha a például a Galileo esetében túl sok pénzt adnak ki, több milliárd euró értékben adó pénzeket adtak ki, itt kritikus voltam. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer, és szerintem szavazhatunk is. Köszönöm szépen, Kreuzmann úr. Az árnyék jelentéstevők kérnek-e szót? Nos, ha nem, akkor szavazzunk. Kezdjük az egyes kompromisszum első beketés mellette. Mellette, ellene. Elfogadtuk nagy többséggel. egy a új bekezdés, kettes módosító, jó pár kolléga nyújtotta be, tehát a kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Nézzük a hármas módosítót. Egy részenkénti szavazás első részéről fogunk először szavazni, amely az egész szöveg kivéve an automatic. Az ALDE kérte a részenkénti szavazást, tehát az első részről fogunk szavazni mellette. Ellene elfogadtuk. Nézzük a második részt. Megnyitom a szavazást a második részről. Itt az N automatic szavakról szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 20-an szavaztak ellene. Nézzük a négyes módosítót. Ez is részenkénti szavazás. Látható az anyagban, ezért nem fogom felolvasni. Első részről szavazunk, mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész. Második rész, tehát mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Kettes A bekezdés, ötös módosító van mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes, én adtam be mellette, ellene, köszönöm 12-es Kreuzmann mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es Juvin és Abad mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os, ugyanezek adták be, mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es Kreuzmann kiegészítés mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as Kreuzmann mellette, ellene elfogadtuk. Nézzük a kettes kompromisszumot. Mellette ellene elfogadtuk. Akkor 13-as módosító Kreuzmann mellette ellene elfogadtuk. 17-es kiegészítés mellette ellene elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk, 15-ös kiegészítés mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk, 21-es kiegészítés mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 18-as mellette, ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene elfogadtuk, 29-es kiegészítés mellette ellene elfogadtuk, 22-es mellette ellene ezt is elfogadtuk, 24-es mellette ellene elfogadtuk, 23-as kiesik tehát, 26-os mellette, ellene elfogadtuk, 25-ös kiegészítés mellette, ellene ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene elfogadtuk. Ezzel vége is ennek a szavazásnak, és akkor az egész véleményről fogunk szavazni elektronikus formában. Megnyitom a szavazást, az egész véleményről tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-an, 27-en mellette, ketten ellene, egy tartózkodással. Köszönöm szépen, és gratulálunk Kreuzmann úrnak. So thank you all very much. And... Köszönöm szépen mindenkinek a szavazást. Az Ipari Bizottságban Kreuzmann úr meg fogja védeni a módosítóinkat, ebben biztos vagyok, és megpróbáljuk majd plenárisan is elfogadtatni azokat. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárjuk a szavazást. Kicsit előre szaladtunk az időben, ezért egy rövid szünetet fogunk tartani. Tehát, ha valaki nem kíván az európai kötelmi jogról tartandó vitán részt venni, akkor most elmehet. A, vita következő részét pedig egy pár percen belül folytatjuk. Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy mindenki készen áll a kezdésre. Stöpmájer úr, a bizottság, Európai Bizottság részéről külön üdvözlöm. Jó néhány éve együtt ö, dolgoztunk már több témában. Újra számítunk az ön ö, hozzáértésére. A Digi Justice-ban dolgozik az új helyen, de így is sokat várunk öntől. Hans Péter Mayer az előadójának a fontos véleménynek a megerősített együttműködés keretében. A jogi bizottsággal együtt visszük ezt a dossziét, hosszú tárgyalásokat követően sikerült megállapodni e, erről az eljárásról, amiről Mayer úr is nyilván fog pár szót szólni az Európai Bizottság zöld könyvére reagálunk. Steiner asszony nincs itt, Ole Schmidt úr nincs itt, Rule asszony itt van, Fox úr nincs itt, de majd az ő nevében szólok egy pár szót, így hát az árnyékelőadók közül eh, igen hiányos a részvétel, hogy eh, diplomatikusan fogalmazzak, ami a menetrendet illeti, az elnökök értekezletének még jóvá kell hagynia a jogi bizottsággal kötött megállapodásunkat, de szerintem ez formalitás lesz mindössze. Ezt majd jövő héten Strasbourgban meg is teszi, nyilván az elnökök értekezlete. Tehát nincs más hátra, mint előre. Megadom a szót Hans Péter Mayernek, hogyha szeretné, hogyha önt követően az Európai Bizottság szólna, akkor vagy először az Európai Bizottság eh, szólna hozzá, akkor kérem jelezze, vagy szeretné esetleg röviden felvezetni ezt a témát, eh, és aztán majd Stalotmájer úr a zöld könyvet eh, röviden bemutatja szakpolitikai választásainkkal kapcsolatban, hogyha ez elfogadható mindkettőjük számára. Akkor Hans Péter Májerrel kezdjük és őket, kettőket majd követik a többiek. Tehát Májer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A zöldkönyvnek nincsen semmilyen közvetlen jogszabályi előírási kívánalma, viszont a zöldkönyv opciókat mutat, hogy mit lehetne tenni, tehát nagyon sok feltételes módot lehet itt látni. Összességében nem egy átfogó zöld könyv ez, de tartalmilag óriási ö, anyaghalmazt jelent, ez különböző témákat ötvözve. Ahogy Malcolm elnök úr is elmondta, a jogi szakbizottsággal osztozunk az illetékességen, és már tíz éve a jogi szakbizottság tagjaként foglalkozok ezzel a témával, és örömömre szolgál az, hogy az Imkóban is folytatatom ezt a munkámat. Abban állapodtunk meg, hogy az egyedüli illetékesség az Imkónál van, a három pont egyes kérdésben, tehát ez nálunk van. Ezen kívül van még egy megosztott illetékesség a 4.1-es kérdésben, akkor, hogyha az eszközt mind a fogyasztókra, mind pedig a vállalatokra vonatkoztatjuk, és van még egy plusz megosztott illetékességünk a 4.3-asban, ez pedig azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen szakmai felhasználása lehetséges ennek az eszköznek. A zöld könyvet gondolom mindannyian elolvasták, és láthatták azt, hogy milyen alapvető kérdések merülnek fel és hogy milyenek, melyek kérdésekről kell vitázni. Az öt könyv keretén belül, nem pedig jogalkotás vagy jogszabály keretén belül. Különösképpen felmerül az a kérdés, hogy milyen fel, szakmai fel, szakfelhasználási területei lehetnek ennek az eszköznek, tehát szeretnénk-e itt egy szerződéses definíciót? Számomra fontos az, hogy a belső piacon, tehát a 27 tagállamon belül, 27 jogi szerkezeten belül el tudjuk azt képzelni, hogy mikor kötődik meg egy szerződés, mikor mondunk igent, és mikor lesz kötelező érvényű ez az igen a vitatott szerződéses tartalomra vonatkoztatva. Hogyha megnézzük az elállási jogat, a semmiségi feltételeket, azt meg kell vizsgálni, hogy szeretnénk-e azt, hogy a lényegi dolgokat kötelezővényé tegyük, tehát nem azt mondjuk, hogy alternatív megoldásokat keresünk a tagállamok számára, amikor kötelezővényi megoldásokat kínálunk, vagy pedig azt szeretnénk, hogy a szubszidiaritás olyan mértékben érvényesüljön, hogy mindenki azt mondhatja továbbra is, hogy itt volt szerződés, vagy akár nem volt szerződés. Én úgy vélem, hogy a teljes harmonizáció irányába kell elmozdulnunk, és a kérdés az az, hogy mennyien, milyen, mekkora mértékben kívánjuk ezt megtenni. Van egy szűk, illetve van egy tágabb értelmezés is. A szerződésen kívüli kezességgel mi történik például, vagy mi történik a más kérdésekben is. Mi történik a szolgáltatásokról szóló szerződésekkel, vagy a vásárlási szerződésekkel, vagy akár ki akarjuk ezt terjeszteni arra, hogy legyen egy európai polgári törvénykönyv akár. Úgy vélem, hogy meg kell néznünk azt, hogy mi lehetséges, és meg kell nézni azt, hogy mi a legsürgetőbb számunkra. Ezt kell kötelező érvényében megfogalmaznunk, és eh, ami pedig a szubszidiaritás kategóriába tartozik joggal, például megfogalmazás annak, hogy eh, a kártérítés igények milyen mértékűek lehetnek, ezt mindenképpen a szubszidiaritás területén kellene meghagynunk. Tehát egyfajta egyensúlyra van szükség, és egyértelműsíteni kell azt, hogy világos szabályok kerülnek a fogyasztók számára, de biztonságra is szükség van. Tehát egy kisebb keretből kell kiindulnunk, erről kell vitáznunk. Ahogy mondtam, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a lehető leggyorsabban járjunk el, és meg tudjuk azt határozni, mit szeretnénk kötelezővé tenni, és mit szeretnénk a szubszidiaritás keretén belül meghagyni. Azt, hogy hogyan fogjuk ezt szabályozni, megfogalmazni, ennek a részleteit majd később még megvitathatjuk, de a legelső kérdés az a, a ez, ez a legfontosabb, hogy mit, hogy mit szeretnénk kötelezővé tenni. El kell azt mondani a bizottságnak is, hogy mik az ő súlypontjai, és azután kitehetünk majd mi is az egyes kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, roppant hasznos volt ez a bevezető. Akkor Stademeyer úr. Felkérem, hogy eh, vezesse fel a bizottság zöld könyve mögött rejlő a főbb alapgondolatokat. Köszönöm, elnök úr! Vielleicht starte ich. Hölgyeim és uraim, először is a problémákkal kezdeném, amelyek a zöld könyv megfogalmazásához vezettek. Először, ezután pedig az opciókról beszélni. A zöld könyv ugyanis egyértelműen nem kínál megoldást egy problémára, vagy velem a megoldást keresi, hanem meg határozott négy problémát, amelyek esetében mi megpróbáljuk megtalálni a gyakorlati megoldásokat. Először is eh, a fogyasztói szerződésekre szeretnék eh, kitérni, hiszen az imkóban vagyunk, utána azonban a vállalatok közötti szerződésekre is kitérnék. A fogyasztói szerződéseknél megvizsgáltuk a vállalati oldalt is, és két problémát láttunk itt ugyanúgy két problémát láttunk fogyasztói oldalon is. Először is hadd kezdjem a vállalati oldallal. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a hangsúlyt a KKV-k előnyeire szeretnénk helyezni. 99%-át teszik ki ezek a KKV-k az összes vállalatnak, és statisztikai korreláció van a KKV-k fejlődése, illetve az általános gazdasági növekedés között, illetve a munkanélküliség csökkenése és az innováció támogatása között. Tehát, hogyha a KKV-kra koncentrálunk, akkor egy összgazdasági előnyt is láthatunk, amely segített nekünk abban, hogy hozzájáruljunk, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő megoldást, egy olyan megoldást, amelyel kilábalhatunk a jelenlegi válságból. Azért fontos ez, mert novemberben elfogadtuk a bizottság növekedési adatait, és azt láthatjuk ezekben, hogy az átlagos gazdasági növekedés 1,8% volt az EU-ban, hogyha ezt összehasonlítjuk az USA-val 2,7%, Japánban 3,5% volt a növekedés, tehát az USA sokkal erősebb volt a hatása a válságnak, mégis nagyobb volt a gazdasági növekedés, mint nálunk. Hogyha az 1,8%-os átlagot megnézzük Európában, akkor azt láthatjuk, hogy ez az átlag, és ez azért 1,8%, mert vannak olyan tagállamok, mint Svédország, Lengyelország vagy Németország, amelyek 4%-os növekedési rátát tudtak produkálni. Tehát az 1,8%-ot, hogyha megnézzük, akkor ez nem igazán fenntartható. Viszont vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon jól teljesítenek. Tehát ez a háttere ennek a zöld és az elképzelés az az, hogy a KKV-kat támogassuk. Nos, akkor nézzük meg a konkrét kérdéseket. Két dolgot kell látnunk, mint ahogy mindannyian tudják önök is, hiszen ez az önök szakterülete, hogyha beleképzeljük magunkat egy KKV helyzetében, akkor a fogyasztók felé történő értékesítés során más tagállamba vagy a teljes fogyasztójogot kell alkalmazni, vagy a e, nemzeti jog bizonyos részeit. A római egyes e, e, rendelet hatos cikkére van itt szó. Ez költségekkel jár a KKV-k számára, és ezek azáltal keres, keletkeznek, hogy nem csak a nemzeti jogot kell, hogy megismerjék, hanem azt is meg kell tudniuk, hogy mi a pontos tartalma az alkalmazandó nemzeti jognak, és azt is tudniuk kell, hogy a szerződéseiket, amelyeket már létrehoztak a nemzeti szerződés számára, a nemzeti jog számára, hogyan tudják jogszerűen alkalmazni, és azt is meg kell vizsgálniuk, hogy nem csak jogszerűnek kell lenniük, hanem ezeknek olyannak kell lenniük, amelyek előnyös számukra gazdasági szempontból is. Természetesen az általános szerződési feltételeket is úgy kell megállapítaniuk, hogy ez előnyös legyen. Ez nem biztos, hogy ugyanaz lesz akkor, hogyha egy másfajta nemzeti jogszabály alapján dolgoznak. Az elmúlt év végén közvéleménykutatást tartottunk a KKV körében. Megkérdeztük őket arról, hogy mi a 13 legnagyobb akadály, akkor, hogyha határokon átnyúlóan kívánnak tevékenykedni, és az első tíz akadály esetében hat akadály szerződésekhez kötődött. Az első probléma az az volt, hogy meg kellett nézni, hogy mi az alkalmazandó jog. A többsége a KKV-knak ezt problémaként jelölte meg. Ezen kívül a fordítás problémája is felmerült, ezen kívül a külföldi jogszabályok lefordítása lett megemlítve, harmadik sorban pedig az ügyvédi költségek. Tehát ezen kívül még félnek attól is, hogy jogi viták lesznek a határokon átnyúló tevékenység kapcsán. Ezen kívül azt is nehézségnek jelölték meg, hogy nehéz meghatározni, hogy melyik lesz az alkalmazandó nemzeti jog. Tehát, hogyha megkérdezzük ezeket a KKV-kat, akkor egyértelművé válik az, hogy a szerződéses jogból fakadó nehézségek állnak a legelső helyen azon akadályok sorában, amelyek elriasztják a KKV-kat attól, hogy határokon átnyúlóan tevékenykedjenek. Tehát ez azt jelenti, hogy négy KKV-ból három nem kíván határokon átnyúlóan tevékenykedni különböző okokból kifolyólag. Ezen ö, vállalatok 50%-a viszont szeretne határokon átnyúlóan tevékenykedni, akkor, hogyha lenne egységes európai jogszabályozás itt. Azt is megkérdeztük, hogy milyen, mit gondolnak az opciókról, amelyek az öt könyvben benne vannak. Megkérdeztük a KKV-kat arról, hogy milyen fajta opciót szeretnének előtérbe helyezni, és egyértelműen amellett tették le a garast, hogy egy egységes európai jogszabályra szeretnének. 88%-a a KKV-knak azt válaszolta, hogy egységes európai szerződési jogot szeretne, és ezt mindenképpen jónak tartanák, és 78%-uk azt mondta, hogy valószínűleg, vagy nagyon valószínűleg egy opcionális eszközt alkalmazna, egy olyan eszközt, amely benne van az ötkönyvben is, ez pedig a négyes opció lenne. Tehát ennyit a KKV-król. A második pont, a második akadály, vagy probléma, amely jelentkezik a KKV-k számára, de minden vállalat számára, az az, hogy hogyan lehet használni a különböző szinergia előnyeket. Hogyha például valaki elektronikus úton kínálja a termékeit, szolgáltatásait, akkor először is ki kell igazítania a szerződéseiket, de hogyha egy, van egy alkalmazandó nemzeti jog, és hogyha lenne egy egységes informatikai platform, és ezen kívül kínálhatnák a termékeiket, akkor az óriási megtakarításhoz vezethetne. Megkérdeztük azt a közvéleménykutatásban, hogy hogyan látják ezt a megtakarítást a KKV-k, és több mint a fele a megkérdezetteknek azt mondta, hogy így valóban megvalósulna a költség hatékonyság, 74% mondta ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai KKV-k nagy része valóban támogatja ezt, és ha megnézzük azt a kutatást, amelyet a vállalatok körében végeztünk, akkor azt láthatjuk, hogy az európai vállalatok fele úgy gondolja, hogy vannak itt megtakarítási potenciálok, amelyeket ki lehetne használni akkor, hogyha a szinergia hatásokat valóban alkalmaznak. Tehát, és hadd térjek rá a fogyasztókra, a KKV-k és a vállalatok után, hiszen a fogyasztók a központi kérdésköre az önök szakbizottságának. Tehát két probléma van itt is. Az első, és itt tudok néhány adat, adatot is mondani, hadd mondjak egy példát. Volt egy kutatásunk, egyfajta áru kosarat hoztunk létre 100 termékből, amelyet a lehető leggyakrabban vásárolnak. Megnéztük azt, hogy a 100 áruból az egyes tagállamokban mennyit eh, lehet elérni online módon, és a legsokkolóbb adatokkal kezdeném. A legkisebb eh, nemzeti piacokon, Máltán és Cipruson 100 termékből 98 nem volt elektronikusan elérhető. Mondhatnánk azt, hogy persze hát kis szigetekről van szó, és különböző kis piacok, nem érdemes ezekkel foglalkozni gazdaságilag, de Hogyha megnézzük a többi ö, tagállamot, akkor abban a sorrendben, hogy hogyan nő a gazdaságok, akkor a 13 következő ország esetében a 100 termékből 50 nem volt elérhető online módon a nemzeti piacon. Megnéztük azt, hogyha hogy eh, mi történik a eh, költségeknél. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó főként a kisebb, illetve közösebb, közepesebb piacokon, nemzeti piacokon túl kicsi választékkal kell, hogy szembenézzen, ezen kívül ezt nem kapják meg versenyképes árakon, ezen kívül nem megfelelő minőség sem. Vagyis a verseny főként a kis és közepes tagállamok esetében nem működik, a fogyasztók túlságosan drágán vásárolnak, és nem tudják megvenni azokat a termékeket, amelyeket szeretnének. Ez az első probléma. A második probléma az az, hogy csináltunk egy próba vásárlást, és az elektronikus rendszereken keresztül próbáltunk tranzakciókat elvégezni, 11 ezer ilyen tranzakciót próbáltunk elvégezni. Ezek közül 61% nem jött létre, nem, nem működött. Miért? Számos oka volt ennek, de a legfontosabb ok az az volt, hogy egy adott tagállamban elutasítva lett a vásárlási kérelmünk. Például, hogyha Lettországban kívántunk volna vásárolni, a lett fogyasztó interneten egy lengyel vagy egy német KKV-től szeretett volna mondjuk árut vásárolni, meg elmegy a weboldalra, megpróbálja megvásárolni, a terméket, megadja az adatait, hogy kíván fizetni, hol lakik, hova kell szállítani a terméket. Beadja azt, hogy Lettország, azonban ekkor feketére vált a képernyő, és kiírja azt az oldal, hogy Lettországban nem szállítunk. Ez a probléma, ugyanis sokkal kevés számára nincs értelme gazdaságilag annak, hogy kisebb vagy közepesebb piacokra szállítsanak már az előbb említett okokból kifolyólag. Tehát ezek a problémák, amelyeket szerettem volna megemlíteni. Nem szeretnék túlságosan sokat beszélni a zöld könyvről, számos opciót, hét opciót fogalmaztunk meg, amelyek véleményünk szerint lefedik a lehetséges megoldások körét. Nagyon hosszú konzultációs időszakot fogalmaztunk meg, adtunk meg, már 17 éve dolgozok a bizottságnál, és nem láttam még olyan zöld könyvet, ahol 7 hónapig tartott volna a konzultáció, általában 3-4 hónapig szokott tartani, de most szeretnénk azt biztosítani, minden pár, minden fél, minden intézmény megfelelően tudjon erről tárgyalni, és meg tudja határozni a véleményét. De talán van néhány pont, amit érdemes megemlíteni, mert gyakran merül fel ugyanaz a kérdés az, op- az opcionális eszközt illetően, tehát ez legyen egy ajánlás, vagy egy rendelet akár. A kérdés az az, hogy hogyan tud ez működni. A jogi szakbizottság szervezett egy meghallgatást is, ezt illetően számos részletet itt meg is vitattak, de csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni, hogy hogyan fog ez működni. Az az elképzelésünk, hogy abban indulunk ki, hogy a feleknek lesz egy eszközük, amely nem harmonizál, amely nem helyettesíti a nemzeti jogszabályokat, és nem lesz ez rákényszerítve a felekre, hogyha nem akarják ezt. Tehát azok, akik nem akarják ezt, azok számára ez nem fog pluszköltséget okozni. Ezt csak azok a szerepvállalók alkalmazzák, akik ezt választották. És ezen jól el kell gondolkodni, hogy akarják-e ezt vagy sem. Mert ha csak azért teszik meg, hogy gazdasági előnyeik legyenek, akkor itt egy klasszikus win-win helyzettel állnánk szemben, csak azért választják a szerepvállalók ezt, mert meg vannak arról győződve, hogy ez gazdasági szempontból előnyös lesz számukra. Milyen előnyök lehetnek itt? Természetesen a vállalatok számára az azt jelenteni, hogy a költségek csökkennének, ahogy ezt már korábban is elmondtam. A fogyasztó számára pedig az lenne az előny, hogy gazdasági szempontból neki is előnyös lenne ez, de jogi szempontból is előnyös lehetne ez a fogyasztó számára. De természetesen a fogyasztó csak akkor fogja ezt választani, hogyha tényleg kézzelfogható előnyöket lát ebből, nem csak gazdasági jellegűeket, hanem jogi jellegűeket is. És miek, mikre gondolok itt? Először is meg kell nézni azt, hogy magas szintű-e a fogyasztóvédelem, tehát igazi, igazi, tényleg magas fogyasztóvédelemről kell, hogy itt szó legyen amelynek esetében a már meglévő Akival szemben valóban nagyobb előnyöket láthat. Arra is figyelni kell, hogy ezt tényleg el lehet -e végezni, és meg kell nézni azt is, hogy milyen fajta végrehajtási lehetőségek vannak mert a fogyasztók gyakran azt is mondják, hogy nem csak a folyamati vagy anyagi jogról van itt szó, hanem arról is, hogy hogyan lehet megvalósítani a gyakorlatban ezeket a kérdéseket. A bizottság azt javasolta, ezt láthatják a munka programunkban is, hogy a harmadik negyed évben, ebben az évben lesz egy eszköz a bíróságon kívüli eh, megegyezésekre vonatkozólag, és itt szeretnénk kapcsolatot teremteni, akkor hogy legyen egy eh, egységes európai szerződési jog, illetve akkor hogy legyen egy hatékony, olcsó eszköz, amely, a, amely bíróságon kívül ö, rendezne vitákat. A digitális tartalom. Erről is beszéltek ma. Lenne egy lehetőség arra, hogy azt mondhatnánk, hogy azok a jogok, amelyek nagyon fontosak, és amelyek a jelenlegi tudásunk alapján a tagállamokban kevéssé vannak szabályozva. Itt lehetne egy európai szabályozás a szerződéses jogban, és itt egyfajta védelmet tudnánk adni, egy olyan védelmet, amelyet sem az aki sem pedig a nemzeti jogszabályozás nem biztosított. Akkor jönne ez hogyha ezt az eszközt választanák. Tehát a fogyasztók számára itt nem csak gazdasági előny lenne, tehát nem csak az az előny lenne az, hogy számos terméket tudnának elérni megfizethető áron, hanem az az előny is meg lenne, hogy nagyobb lenne a jogi biztonságuk. És ezzel le is zárnám, csak egy-két mondatot engedjenek még meg a kereskedelmi joggal kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy azok a problémák, amelyeket említettem, azok főként a fogyasztói szerződésekre vonatkoznak, hiszen a kereskedelem esetében kisebbek a problémák, hiszen a kereskedelmi szerződések esetében a cégek kiválasztatják a jogot. De ez ahhoz vezet, hogy azok a felek, amelyek sokkal erősebbek, azok meghatározzák a saját nemzeti jogukat, mint irányadó jogot. Itt, ha az Európai Bizottság fog -e valamit tenni, nem, azért nem, mert a piac szabályozza ezt, és ez így jól is van. De hogyha beleképzeljük magunkat a kevésbé erős cég helyzetébe, akkor azt láthatjuk, hogy itt általában egy KKV áll ebben a kevésbé jó pozícióban. A KKV szeretne kisebb költségeket, viszont van egyfajta bizalmatlanság is, hiszen a másik cég a, a, a számára kedvező jogot választotta. De hogyha egyfajta semleges jogi helyzet jönne létre, ahogy mondtam, 55%-a a KKV-nak azt mondta, hogy probléma meghatározni a nemzeti jogot és erről tárgyalni a másik félel. Úgy gondolom, hogy olyan megoldásra van szükség, amely mindkét fél bízik. Hogyha nagyobb vállalat ezt mondjuk nem akarja, akkor ez a megoldás lehet, hogy jó lesz mindkét fél számára. Például, hogy egy francia vállalat Németországba ad el dolgokat, akkor itt arról van szó, hogy két KKV áll egymással kapcsolatban. El tudnák kerülni a problémákat akkor, hogyha egy semleges európai jogszabályt tudnának alkalmazni. Tehát megpróbáltunk megoldásokat találni a problémákra, és a konzultációs ö, eredményeket mindenképpen figyelem fogjuk venni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük, mint mindig, roppant hasznos, fontos, átfogó elemzést hallhattunk. Érdekes statisztikákat említett, az Euróbarométertől idézte ezeket, ha jól gondolom. Olyan felmérésekre hivatkozott, amelyek nem szerepeltek ebben a zöld könyvben, vagy esetleg van egy másik olyan tanulmányfelmérés, amely olyan vannak olyan egyéb adatok, amelyekről nem tudunk? Második kérdésem. Egy szélesebb körű hatástanulmányra utalt mert a hatástanulmány területében nem kiegészítő munka, több munka nem készült. Talán később ezekre reagálhat, hiszen ezek fontos pragmatikus kérdések, amelyekkel foglalkoznom kell. Most folytassuk a képviselőtársaimmal. Májer urat már hallhattuk, Rule asszony a zöldek részéről az árnyék előadó. Schmidt úr nincs itt, Szeller asszony nincs itt, Füle asszonynak hányék előadóként megadom a szót. Én Fox úr helyet fogok megbízva tárnyék előadóként hozzászólni. Schwab úr, Mendez úr, Kreutzmann úr, más valaki még esetleg? Májer úr, persze erre visszatérünk, hogy is felejthetnénk ki. Kezdjük talán Rúle asszonynal. Anknüpfen, was Herr Mayer sagte, weil ich fand Ott folytatnám, ahol Mayer úr abba hagyta, mert nagyon érdekesnek tartottam azt, amit elmondott, és lehet, hogy valóban úgy lehetne leggyorsabban megállapodnunk, hogyha összeülünk, és megnézzük azt, hogy hol van e, valóban szükség arra, hogy cselekedjünk. Ez idáig e, a bizottság megközelítésénél láttam a problémát, túlságosan széles körű volt ez, és e, nem szeretném, hogyha úgy végződne ez, mint uh, ami a sváb jelentés kapcsán is történt, hogy éveken át vitázunk, és igazából megoldás nem nagyon jön létre. Mindenki szemmel előnyös helyzetről szeretnénk beszélni, azonban általában az a helyzet, hogy nem mindenki nyer. Hát inkább az a kérdés, hogy ki hogyan nyer. Látni kell azt, hogy nagy fogyasztóvédelemre van szükség, hogy a fogyasztókat ez valóban érdekelje. A KKV-k csak akkor tudnak előnyös helyzetet elérni, hogyha a fogyasztó védelem nem magasabb annál, mint a saját tagállamukban, ami van. Attól tartok, hogy hasonló vitát láttunk, mint Schwab úr esetében. Úgy gondolom, hogy igazából Májrónak abban, hogy meg kell abban állapodnunk, hogy mi a szükséges és mi a legsürgetőbb ügy, és azt javasolnám, hogy kövessük ezt a fajta elgondolást. Uh, uh, Én, ha megengedik ezen a ponton, ragadnám magamhoz a pontot az ECR frakció nevében. Egyetértek Rúle asszonyjal. Valóban körültekintően kell eljárnunk ez ügyben, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy hosszú, nehéz érvelés se találjuk magunkat szemben egy újabb harmonizációs törekvés tekintetében. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy jelentős mennyiségű pénz, idő és energia fordítódott erre a kérdésre. 99-ben a jogi szakbizottság eh, tagjaként jól emlékszem, hogy már akkor beszéltünk erről a kérdésről, és úgy tűnik számomra, hogy az egyik kérdés, amelybe újból és újból beleütközünk majd az, hogy bár közös elvek irányába elmozdulni látszik ez a folyamat, ugyanakkor a különböző tagállamok jogrendjei és ezek alkalmazása jelentősen különböznek. Ez egy egységes belső piacon továbbra is problémákat jelent, és jelenteni is fog, ezért egy eszköztár típusú megközelítés kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyakorlatban is próbára tegyük ezeket az elveket, és megvizsgáljuk azt egy hosszabb időszak alatt, hogy mennyire hasznosak ezek, mielőtt eldöntenénk, hogy ennél ambiciózusabb lépéseket teszünk-e. Az egész dokumentum tónusa a fogyasztói jogra koncentrál, arra összpontosít, mert alapvetően az a javaslat azt mondja, hogy a cél közötti szerződéseket illetően már most is választhatnak az európai cégek azon nemzetközi eh, kereskedelmi jellegű szerződésekre vonatkozó mm, egyezmények közül, amelyeket alkalmazni kívánják. Így tehát alapvetően a fogyasztókhoz kell újra és újra visszakerülnünk, hiszen a cégek részéről többé-kevésbé rendezett ez a kérdés. A fogyasztói jogok irányelvével foglalkozunk, ahogy ma délőtt ezt hosszan beszéltük, a fogyasztói hitelre vonatkozó irányelv eh, kérdését is jó néhányan ismerik, vannak itt eh, például már úr is eh, veteránja ennek a kérdésnek. Lehet hogy túlságosan is brit, eh, amit most mondok, pragmatikus is, de itt az ideje annak, hogy a laboratórium falain kívül is kipróbáljuk ezeket a gondolatokat, megvizsgáljuk, hogy mennyire hasznosak, jók, hogyan működnek ezek a gyakorlatban. Ezért talán mások nevében is beszélek, amikor azt mondom, hogy a bizottság eh, javaslata a hármas javaslata nem a legjobb, talán az egyes és a kettes számú felvetés vagy javaslat bizonyos kombinációja lehetne a legcélre vezető. Egy átfogóbb elemzést várunk a költségeket illetően, mennyibe kerül majd mindez. Viszonylag zárt laboratóriumi körülmények között születtek ezek a gondolatok kevésbé a pragmatikus szempontokat helyezték előtérbe, talán nem is feltétlenül talán nem is feltétlenül tükrözik -e ezek a javaslatok a piac mély, nagy fokú ismeretét, ha mondhatok ilyet. Schwab úr a következő a listámon, majd Mendez úr és Kreitzmann úr. Köszönöm szépen, szeretnék ahhoz eh, csatlakozni, amit elmondtak a kollégák, főket, amit az elnök úr is elmondott, de szeretném előbocsátani azt, hogy a bizottság által elvégzett probléma analízis a KKV-k, illetve a fogyasztók esetében valóban helytálló. Monti professzor úr is erre az eredményre jutott a fontos tanulmányában, és ezt a tanulmányt mindannyian támogattuk itt a szakbizottságban. Ami a célkitűzést illeti, ugyanabban az irányba haladunk. A kérdés csak az az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Rüle kollégának hálás vagyok azért, amiért felvetette ezt. Én csak egy kérdést szeretnék Staudenmayer úrhoz intézni. Mit gondol a bizottság a gazdasági politikai jogi többségről, amely két éve már kialakult a fogyasztói jogok kapcsán, mert eh, a fő pont a fogyasztói jogok kapcsán az volt, hogy a fogyasztók eh, számára egy ilyenfajta növekedést, emelést nem lehet eh, elvárni tőlük. Tehát a kérdésem az, hogy mit, mi, mivel több az ő javaslatuk most, Második kérdés az az, hogy ez a javaslat milyen gyakorlati többletértékkel jár, milyen gyakorlati többséget hoz ez. Általában a fogyasztójogok esetében a vállalatok, a vállalati szövetségek, például Németországban a PDI, a DAK teljes mértékben támogatták ezeket, akkor, amikor egy közös referenciakeretet próbáltunk kialakítani. Tehát lehet, hogy most már egy lépést tettünk előre. Ezen kívül vannak jogi érvek is a teljes harmonizáció mellett. Van, -e, van, van itt egyfajta jogi alap is, amit Staudemeyer úr említett, ez egy megválasztott jogi alap. A kérdés pedig a megvalósítása kapcsolatban nem az, hogy lesz-e opcionális eszköz, a fogyasztói szervezetek, mint akár csak a vállalati szervezetek azt fogják megnézni azt, hogy mi a legjobb jogalap számukra, és és ez a duális felhasználási lehetőség, amit ön is leírt, az valószínűleg nem fog megvalósulni. Egyetetek önnel a probléma elemzésében, viszont a, a többi kérdésben már szkeptikus vagyok, ezért, ezért tettem fel ezeket a kérdéseket önnek. Manders úr. Uh, thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek természetesen nagyon sok előttem szóló van, és igazából Statemeyer képviselő hozzászólásának is nagyon örültem, hiszen a bizottságban már évek óta készítünk elemzéseket, azonban amikor az irányelvekről beszélünk, vagy pedig rendeletekről, akkor mindannyian a nemzeti megközelítést veszük előtérbe, és ez problémát jelent. Véleményem szerint egyetlen egyféleképpen lehet megoldani ezt a problémát, ez pedig a négyes opció, ami azt jelenti, hogy először a nemzeti megközelítést, illetve a fogyasztók megközelítését alkalmazunk, és aztán opcionálisan választhatnak európai szintű rendeletről, hiszen a KKV-k és a fogyasztók nak nincs bizalmuk, hiszen nem tudják, hogy mire számíthatnak a jogi státuszt illetően, illetve a megrendelt termékeket illetően. Nagyon régóta beszélünk már erről a kérdésről. Ugyanúgy, mint a timeshare irányelv esetében senki nem akart irányelvet, senki nem akart rendeletet. Mindenki, minden tagállam nemzeti szintű ö, megközelítést alkalmazott, és nem született meg a harmonizált megközelítés. Nos, remélem, hogy az irányelv helyett csak rendeleteket alkalmazunk majd a jövőben. Ez nem fog bekövetkezni, hiszen a tanács és nagyon sok kolléga is ellenzi ezt, azonban, hogyha egy Európát, egy gondolkodásmódot, egy belső piacot szeretnénk, akkor egyetlen egy megközelítés létezik csak, a legjobb, ez pedig a rendelet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Mendes úr. Az biztos, hogy nagyon következetesen emlegeti ezt a kérdést. Kreuzmann úr. Also die Analyse, Kollege Schwab. Schwab úr elemzésével egyetértek, és valóban jó az, amit elmondott, de a megoldása kapcsolatban azért vannak kételjeim. Hisz, hogyha megnézzük a KKV-kat, hogyha szeretnénk őket egyszerű rendszerre csalogatni, az nagyon jó, de hogyha emelni akarjuk a fogyasztóvédelmet, akkor ezt nem szeretnék, mert egyetemű számokra az, hogy a vállalatok mérlegelik azt, hogy milyen esélyik és kockázataik vannak. Hogyha a kockázatok nagyobbak, akkor az esélyeket is elszalasztják. A nagy eh, nemzetközi vállalatok számára ez nem eh, probléma, hiszen nekik vannak fiók vállalataik, ismerik a helyi struktúrákat, vagy nagyon jó jogi részlegeik vannak, és foglalkoznak a kockázatokkal, de még ők is mérlegelik azt, hogy milyen esélyek vannak, hogyha nagyobb az esélyek, akkor, akkor, egy, egy, akkor belemennek. De hogyha a KKV-k nem hajlandóak belemenni a kockázatokba, Németországban láthatjuk, hogy inkább az olyan class action irányába indulnak eh, el. Ezért, amit Mayer úr eh, mondott, az helyes, mi szeretnénk a belső piacot tovább fejleszteni, de hogyha sikerülne az, hogy megoldást találjunk, egy olyan megoldást, amely a KKV-kat arra venné rá, hogy eh, sokkal nagyobb kínálatot tudjanak a tagállamokban az interneten keresztül nyújtani, és ez a KKV-k számára is jó lenne, a fogyasztók számára is. De én attól tartok, hogy minden úgy marad, ahogy van, mert azt láthattuk, hogy pontosan a KKV-k azok, akik az internet platformokat nagyon is visszafogottan alkalmazzák, nem használják ki ezeket úgy, mint ahogy azt mi szeretnénk. Thank you. Um, anybody else? Köszönöm szépen, kérem még valaki szót. Talán akkor Stalmeyer <laughs> úrnak adnám meg a szót, hogy e, egy-két szóban foglalja össze az elhangzottakat, illetve határozza meg az ütemtervet, a következő lépéseket. Steinmeier úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat illetve a fogyasztó-kereskedő irányelvre vonatkozó megjegyzését, erre vissza fogok térni. Először is önnek szeretnék választ adni az első három kérdésére, szeretnék reagálni, hogy honnan vannak a, a statisztikák, az Euróbarométer, illetve a hatástanulmány említette. Nos, voltak előzetes adatok még a zöld könyv előtt is, természetesen ezeknek az volt a célja, hogy kidolgozzuk, tovább vigyük ezeket. Négy nagy tanulmányt indítottunk útjára. A hatástanulmány kapcsán kettő ezek közül euróbarométer, egy a KKV-ket, egy, egy pedig az általános üzleti vállalkozásokat illeti. Még nem gyűjtöttük be az adatokat összesen, 100%-ban, de amint meg lesz, azokat közreadjuk. Most csak a, éppen a karácsonyi szünet előtt kaptuk meg az adatokat, ezeket majd föltesszük a honlapra, és a titkárságnak átadjuk a linket, így önök is hozzáférnek majd ezekhez az adatokhoz. Annyit elmondhatok, hogy több statisztikára fény derül majd, illetve közé tesszük majd ezeket, és természetesen a weboldalunkon olvashatják majd ezeket, tehát az egész átlátható. Célunk az, hogy a hatástanulmányt kiegészítsük, ki teljesítsük ezzel. Mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon bonyolult projektről van szó, és ezért a hatástanulmánynak meg kell felelni ennek a kihívásnak, elemeznie kell a különböző problémákat, illetve mélyrehatóan tanulmányoznia kell a különböző megoldásokat. Tehát elindult már a hatástanulmány, és az év folyamán ezt alaposabban megvizsgáljuk. Hogyha megengedi, akkor röviden válaszolnék az elhangzott kérdésekre. Nem fogom időrendben kezelni ezeket, megpróbálom ezeket csoportosítani. Rüle asszony, Kreuzmann úr felvetették azt a problémát, azt a kérdést, hogy a kkv számára a magasabb szintű fogyasztóvédelmi eszköz esetleg olyan megoldás lehet, amely kockázatokat és költségeket is tartalmazhat, ezért nem biztos, hogy ezt választanák. Részben egyetértek ezzel a megjegyzéssel, de nem teljes mértékben. Részben egyetértek azért, mert a KKV kettős helyzetben vannak. Egyrészt a fogyasztóknak értékesítenek, másrészt viszont üzleti partnerek, nagyobb üzleti vállalkozások partnerei. És ebből kifolyólag a vitában vannak érdekeltekből álló szakértői csoportok, amelyek rávilágítanak arra, hogy néha a KKV-k föllépnek a magas szintű fogyasztóvédelem ellen, azonban amikor a magasabb szintű információs kötelezettséget tartalmazó szabályokról beszélünk nagyobb vállalkozásokkal szemben, akkor ezeket támogatják. Tehát egy elég érdekes helyzetben működnek a KKV-k, de hát ez egyszerűen tény ezzel kell szembenézni, ezért helyes, és egyet is értek önnel, hogyha a fogyasztóvédelmet növeljük, a KKV-k számára, mint értékesítők számára, akkor ennek megnövekedett költségei lesznek. Az opcionális eszköz bája a négyes opcióban az, hogy a KKV-k mérlegelhetik ezt az opcionális eszközt, megnézhetik az előnyöket, mint például a jogbiztonság, illetve a költségmegtakarítás. Másrészt azonban esetleg magasabb költségekkel kell számolniuk a nemzeti szabályok értelmében. Tehát a KKV-knak kell dönteniük, hogy mi a legjobb megoldás számukra. És ezzel vissza is térnék eh, Schwab úr megjegyzésére. Ez a különbség a teljes körű harmonizáció attól, és ez az egyik oka annak, hogy lehet, hogy könnyebb lenne egy opcionális eszközben megegyezni, egyszerűbb, mint a teljes körű harmonizációban. Azért, mert a cégek, a fogyasztók így döntést hozhatnak, hogy akarnak-e számolni ezekkel a költségekkel valamilyen pozitív eredmény elérése érdekében, avagy sem. Tehát mérlegelik ezt a lehetőséget, és így ez nem jelent terhet minden vállalkozás számára, csak azok számára, akik ezt a rendszert választják, csak ők, ők nekik kell majd számolni a költségekkel is. Tehát ez egy gazdasági jellegű döntés, és a, az üzleti vállalkozás hozhatja meg ezt a döntést. A fogyasztók, illetve az üzleti vállalkozások számára biztosítani akarjuk a választási lehetőséget, ha olyan eszközt akarnak választani, amely gazdasági és jogi előnyökkel járhat. Schwab úr, ami a politikai többséget illeti, ez volt a második megjegyzés, se Schwab úrnak, hogyha megengedi elnök úr, egy kicsit eltérnék most ettől a gondolattól, személyes véleményemet mondanám el. A fogyasztóvédelmi megállapodás során én is részt vettem a tárgyalásokkal a tanácsban az első teljes körű harmonizációs szabályozás kialakításakor is ott voltam, ami a szerződéses jogot illeti. A fogyasztói hitel irányelv esetében teljes körű harmonizációról beszéltünk, és a tanács úgy gondolta akkor, hogy ami a szerződés előtti információkat illeti, ezt vagy azt akarták a különböző felek, azért, mert ez megfelelt a saját nemzeti jogszabályaiknak. És aztán megjelent a harmonizáció kérdése, minden tagállam tudta, hogy a saját nemzeti jogszabályát módosítania kell majd. Ezért a miniszterek azt kellett, hogy mondják az üzleti vállalkozásoknak, el kellett, hogy mondják, hogy miért szavaztak a fogyasztóvédelem bizonyos aspektusai mellett. Egy opcionális eszköz esetében nincs ilyen probléma, nem kell a nemzeti jogszabályokat módosítani, azok továbbra is érvényben lehetnek, azok a vállalkozások, amelyek nem akarják ezt alkalmazni, azoknak nem kell számolniuk a költségekkel. Ez a legnagyobb, legfontosabb különbség, és ezért fontos a politikai többség. Nem tudom, hogy megvan-e a politikai többség, avagy nincs. Meg kell néznünk, hogy ez az opció fönnáll-e, vagy nem, de ez a nagy különbség, ebben különbözik a teljes körű harmonizációtól ez a kérdés. Tehát ezzel szerettem volna a Schwab úrnak reagálni. A, az üzleti vállalkozások majd mérlegelik, hogy melyik opció a jobb számukra, és azt hiszem, hogy ezzel nincs is semmi baj hiszen a üzleti érdekeiket veszik figyelembe, és az üzleti, illetve fogyasztói szervezetek is elégedettek lennének ezzel a megoldással. A fogyasztók, az üzleti vállalkozások meggondolhatják, hogy egy terméket megvásárolnak-e, vagy nem, amelyet egy tagállam ajánl nekik, hogyha ez a termék nem áll rendelkezésre saját országaikban, vagy pedig, hogyha olcsóbb, mint otthon. vagy esetleg magas, magas fogyasztóvédelmi szintet lehet így biztosítani, és lehet, hogy ez bizonyos esetekben jobb, mint a nemzeti legmagasabb fogyasztóvédelmi szint. Néha a fogyasztóvédelem esetleg nem éri el a legmagasabb szintet, mégis meghozhatják a szerződő felek ezt a döntést. Ha választási lehetőséget adunk nekik, akkor a tájékozott fogyasztók és KKV-k a megfelelő döntést fogják hozni. Ha ezt nem tudják megvalósítani, vagy nem akarják, akkor nem teszik meg, és nincsen semmilyen következménye ennek. Tehát nem lesznek új költségek. Értékesíthetnek, vásárolhatnak a saját nemzeti jogszabályaik alapján, és a status quo nem változik. Tehát egyszerűen a szerződő felek kezébe választási lehetőséget adunk a nemzeti jogszabályokon belül, tehát semmilyen kötelezettséget nem róvunk ki rájuk. Az üzleti vállalkozások tanácsot adnak tagjaiknak, és tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogy melyik opciót válasszák. Elemzést készítenek, összevetik nemzeti jogszabályaikkal, és azt hiszem, és itt elmondhatják, hogy ebben az esetben jobb a nemzeti szabályozásné, itt pedig jobb az opcionális e, eszköz. Tehát egyetlen egy dolgot kell tisztázni, magas szintű fogyasztóvédelmet kell garantálni. Természetesen az európai fogyasztók nagy többsége számára a magas, magasabb szintű fogyasztóvédelmet szeretnének biztosítani, mint a jelenlegi. Kreuzmann úr, természetesen ez további költségeket is jelenthet, azonban az üzleti vállalkozások fölmérhetik, hogy melyik opció hozza a jobb eredményt. Vagy a költség megtakarítást választják, vagy pedig a magasabb szintű fogyasztóvédelmet. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much indeed, uh, Mr. San- Köszönöm. A marketing uh, készségek hiányáról egyáltalán nem beszélhetünk. Természetesen majd részletesen, alaposan áttanulmányozzuk, mivel a fogyasztóhitelel kapcsolatos felvetésre reagált természetesen teljes teljesen harmonizált javaslat nem született. A fogyasztó jogokról szóló irányelv is hasonló irányba halad. 7 évig tartott, hogy ideig eljussunk, mi szerint részleges harmonizáció történik. Még opcionális választható eszközökről is nagyon sokáig tartana a megállapodás, ezért megpróbálom én eladni a sárgondolatomat, miszerint mi szerint Először is egy eszköztárra van szükségünk, ami megelőzheti a következő lépést, ami a választható opcionális eszközök ki lenne. Persze ezt nem fogom eldönteni, hanem majd a szakbizottságunk ebben. Ennek részeként most Hans Peter Mayernek meg is adom a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki felszólalt, mert mindenkinek igaza van abban, amit elmondott, de hogyha össze akarjuk foglalni itt a végén, akkor azt láthatjuk, hogy a fogyasztóknak kicsi a választékuk, túl drágán kapják mindezt meg. A kkv azt mondják, hogy nem árustanak bizonyos országban, ennek is az a a következménye, hogy a belső piac nem működik megfelelően. Az opcionális eh, jog alkalmazása is jó lehet, de meg kell nézni azt, hogy mi történik akkor, hogyha megnézzük a szerződéseket, azt láthatjuk, hogy vagy az európai jog, vagy pedig a saját nemzeti jog érvényes ehhez, nem biztos, hogy hozzájárul mindenki. Tehát azt mondjuk, hogy jogi előnyöket szeretnék a fogyasztók, illetve a vállalatok számára, az azt jelenti, hogy jogi szempontból meg kell nézni azt, hogy milyen alkalmazási területet tudunk elképzelni, hogyha a fogyasztóknak általános előnyöket szeretnénk adni, akkor polgári törvényre van szükség, de a vállalatok viszont főként a kereskedelmi jog területén munkálkodnak, tehát szerintem ez jelenleg nem kivitelezhető. A bizottság képviselője azt mondta, hogy legyen egyfajta bíróságon kívüli megállapodási lehetőség is, erről is már számtalanszor tárgyaltunk. Két éve volt egy olyan eljárás, amely már érvénybe lépett, és megkérdeztem, hogy alsó százszországban alsó hányszor használták ezt az eljárást, és azt mondták, hogy két év alatt egyszer sem. Tehát ez a gyakorlat. Nos, az elképzeléseket valóban nagyra tartom, hiszen tényleg a belső piacot kellene valóban most már megvalósítanunk, de nem hiszem, hogy most a zöld könyvvel vagy a fehér könyvvel túl sokat tudunk így elérni. A jogi biztonság valóban nagyon fontos, de ez azt is jelenti, hogy legyen egy polgári törvénykönyv is, akkor valóban tényleg van jogi biztonság, de hogyha csak részeket szabályozunk, akkor ebből zavarok keletkezhetnek, hiszen csak egy részét szabályoztuk a dolgoknak, és nem valósul meg a jogi biztonság, csak részlegesen. Így úgy vélem, hogy arra kell korlátozódnunk, hogy néhány alapelvet megvalósítsunk, és így valóban tudnunk kell azt, hogy mi egy szerződés, mikor kötik azt meg, mikor, mi történik akkor, hogyha szerződésszegés történik. Úgy gondolom, hogy a nemzeti sajátosságok olyan sokrétűek, ahogy itt valóban gondok lehetnek. Azt javasolnám, hogy a nyílt, nyilvános kom- konzultáció eredményeit várjuk meg, január 31-éig tart ez még, ezt várjuk meg, tehát utána pedig szeretnénk egy összefoglalót erről, és talán még egy hatás tanulmányt is szeretnénk kapni a bizottságtól, és mindenképpen szeretnénk, hogyha a belső piac tovább fejlődne, ebben mindannyian egyetértünk. Itt nem csak a belső piacról, hanem a fogyasztóvédelemről is beszélünk, és a belső piacon belül vannak jó kérdések, amelyekért mi felelünk, és ezért nagyon helyes, hogy együtt dolgozunk a jogi szakbizottsággal, de olyan sok egyéni témát próbálunk szabályozni, úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben néhány dolgot tényleg szabályozni kell, de nem kellene a nagy teljes képet néznünk, hanem koncentrálnunk kellene arra, hogy hogyan, hol, hol kellene elkezdenünk a szerződési jogot. Talán a 3.4.1 lehetne az első kiinduló pont. A tapasztalatom az az, hogy ha túl sok mindenre próbálunk foglalkozni, akkor sokra nem fogunk haladni. Tehát üljünk össze, gondolkodjunk el azon, hogy a gyakorlatban mit tudunk elérni, ne próbáljuk az egész témát kezelni, kezdve a bíróságon kívüli megegyezéstől kezdve, hiszen tudjuk, hogy ez nem működik. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much indeed, Mr. Meyer. Köszönjük, Mayer úr. Lássuk most a menetrendet, legalábbis amennyire én tudom. Persze, a jogi bizottsággal még meg kell erről állapodnunk, nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz, tehát január 21-én küldi meg fordításra a szövegtervezetet, március 1 12 óra lesz a módosítók benyújtásának a határideje, március 22-én fogjuk a módosítókat tárgyalni itt a szakbizottságban, és így a Jurinak meg küldhetjük a véleményünket a Juri áprilisban elkészülendő jelentéséhez, és májusban fogunk a plenárison szavazni erről, hogyha mindenki számára elfogadható. Úgy látom, hogy igen. Ez az új menetrend, de a korábbi sokkal szűkebb volt, és nem is volt észszerű. Ez sokkal jobb, de a Jurival még egyszer találkoznunk kellene, hiszen egy meghallgatási, konzultációs folyamatban vagyunk, hogyha észszerűen szeretnénk figyelembe venni a konzultációt, szóval szeretnénk tudni azt, hogy az állampolgárok mit gondolnak erről, akkor úgy gondolom, hogy a konzultáció eredményét is meg kellene várni. De hát erről ma mi beszélünk. Uh, well, I mean, I, I'm rather agree with you, but of course it, the timing will be... Egyetértek önnel, de természetesen a jogi bizottság diktálja a menetrendet, nem mi. De a dosszié az öné, az ön kezében van. Köszönöm mindenkinek a részvételt, ez volt a mai utolsó napi rendi pontunk. Hagy mondjam még azt el, hogy a bizottságunk következő ülésére két hét múlva kerül sor. Kedden, 25-én és szerdán 26-án, januárról van ugye szó, szerdán szavazunk háromkor a fogyasztói jogok irányelvőről, és kedély után van még egy fontos esemény, kerekasztal egy hatékonyabb kiskereskedelmi piacról. Ennek a programja ennek az előkészítése lezárult, ez az IMCO honlapján elérhető, remélhetőleg minél többen részt vesznek ezen, hogy emlékeztesek mindenkit arra, akik esetleg az interneten követik figyelemmel az ülésünket, és akiket elfelejtettem üdvözölni korábban, hogy az IMCO hírlevél, a sokak által keresett IMCO hírlevél már elérhető, ez még a tavalyi záró példány, az IMCO barátai hálózathoz is csatlakozhatnak, és ha ezt megteszik, akkor a hírlevelünket rendszeresen eh, megkapják, és figyelemmel követhetik a bizottságunk munkáját ezen esetben. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, és találkozunk két hét múlva. Köszönöm viszont látásra!